Mr. Person. trochę czekamy, bo myślałem, że będzie... Nos, tehát egy picikét még várunk, ugyanis éppen, hogy Bové képviselő nincs itt, aki pedig részt akart venni a közös agrárpolitikát illető vitámban. Reméljük, hogy a belátható időn belül hamarosan csatlakozik hozzánk, de már is elkezdjük a délutáni ülést. A közös agrárpolitika 2020 utáni időszakban. Az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövője. Ez a kérdés, melyet körbejárunk. Nem hiszem, hogy szükség van a hosszú bevezető tartalom az azonban nagyon fontos, hogy Dorfman kollega itt van ma közöttünk. A általa jegyzett jelentésről éppen ma szavaztunk, és le is zárta a jelentését értenképpen, de úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás a, illetve a mai előadás nagyon jó betekintést ad az előttünk tornyosodó kihívásokba, és utána persze beszámol majd Dorfman kollega is arról, hogy milyen nehézségekbe, véleménykülönbségekbe ütközött a jelentés elkészítése során. És persze mindezzel a munkával már a jogalkotó javaslatok elébe megyünk. Az Európai Környezetvédelmi Intézet egy tanulmányt készített, a Dublini Trinity college a Párizsi Egyetemmel, a Readingi Egyetemmel, valamint a Ljubljanai Egyetemmel közösen, és az Európai Parlament B pót tematikus főosztálya menedzselte ezt a közös tanulmányt. Mindenki tudja, hogy a közös agrárpolitika kialakítása hogyan néz ki, tudjuk, hogy milyen nehéz ez, állandóan megvitatjuk, hogy az álláspontunkat még jó időben be tudjuk-e terjeszteni, vagy nem, de hát még fontosabb mindennél a dolog tartalma. Többek között mindaz, amiről a szakértők ma nekünk be fognak számolni. Ma az a feladatunk, hogy a szakértőket hallgassuk meg. Rengeteg anyagot kaptunk a témában. Mit több, egy PowerPoint bemutatót is kaptunk, és egy részletesebb tanulmányt, amelyet mindenki elolvashat. E fontos témát egyre több tanulmány járja körül. De most már is a mai napi rendi pontra térünk rá. David Herdet üdvözlöm, egyrészt az Európai Környezetvédelmi Intézet részéről, másrészt Jean-Christophe Bürót, az agroparisztektől, e- aki ezt a Párizsi Egyetemet képviseli. Először meghallgatjuk vendégeink előadásait, ezután pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők. Összesen másfél óra áll rendelkezésünkre a napirendi pont taglalására. Hát ebből 15 percet már el is játszottunk. Nem utolsó sorban én vagyok a hibás, hiszen abban reménykedtem, hogy még egy-két képviselő hozzánk csatlakozik. 20 percet kap a két előadó. Parancsoljanak. Uh, Köszönöm szépen, lerövidíthetjük, elnök úr, az elveszett időt, illetve az előadásunkat, hiszen közösen tartjuk az előadást, és ez nem fog többet, mint 20 percet igénybe venni. Ahogyan az elnök mondtam, a tematikus főosztály azzal bízott meg bennünket, hogy a bizottság közleményét eh, világítsuk át, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogyan is áll a jogalkotói folyamat a beszámoló, azt hangsúlyoznom kell, egy tervezet. Executive summary vezetői összefoglalónak nevezzük. Ez egy olyan dokument, amelyel egész egyszerűen becsatornázni szeretnénk az észrevételeinket a vitával és persze, hogyha a tanulmányt befejezzük, egy hosszabb jelentés készül, amelynek egy rövidebb vezetői összefoglalója, executive summary lesz. Miről is beszélünk? Egyrészt bemutatjuk a témát, aztán eh, mi a célja a tanulmánynak, melyek a kap reformnak fő mérföldkövei. Aztán áttekintjük, mi új a közleményben, és mit gondolunk, hogy ezek a gondolatok hogyan jelenhetnek meg, ölthetnek testet a jogalkotói folyamatban. Az Európai Környezetvédelmi Intézet, mi tehát egy fenntarthatósági agytrözt vagyunk, think tank vagyunk, a civil társadalommal, a nemzetközi testületekkel, egyetemekkel, az iparággal és az EU intézményekkel együtt működünk. az evidence-based vagy bizonyíték alakú kutatások területén. Én magam öm, öm, már bemutatkoztam, és Ellen Matthews professzor ül mellettem. Mi a tanulmány célja? Mivel bíztak meg bennünket? Nos, azzal, hogy hasonlítsuk össze a közleményt a céljaival, és hasonlítsuk össze, hogy milyen más gondolatok fogalmazódnak meg a kap és készítsünk el egy javaslatot. A közleményt egyszerűen szövegszerű vizsgálat tárgyává tenni nem volna elég érdekes, ezért nagyon sok az európai szintéren fellelhető gondolatot eh, és a bizottság által megfogalmazott célkitűzéseket is felvettük, eh, felvettük a vizsgálat tárgyában, annak érdekében, hogy jól lehet, a folyamat eh, amorf állapotban van, mégis áttekintsük. A politikai kontextus, amelyben mindez megjelenik, az közelgő európai parlamenti választások jelölik ki ennek az egyik fontos pontját. Nem teljesen világos, hogy 2019-ig a KAP reform teljes egészében véglegesíthető és elfogadható-e. Ajánlásaink során erre a kérdésre majd visszatérek. Térjünk most már rá a közleményre magára. Tekintsük át, mi szerepel a bizottság közleményében. Egyrészt kicsikét átfogalmazták a célokat, hasonlítók ez a mostaniakhoz a Viable Food Production Smart Resilient Agriculture lett, és a zöld gazdaság helyett a környezetvédelmi gondoskodás megerősítéséről beszélünk, illetve a szociogazdasági szövet megerősítéséről szól a szöveg az intelligens és ellenálló mezőgazdaság nagyobb szerepet tulajdonít valószínűleg a technológiai tudásnak, így téve ellenállóbbá a gazdaságot, ez csak egy vélekedés. A második főpont pedig, amely testet tölt a közleményben, az, hogy jelentősen nő a szubszidiaritás szerepem, tagállamok tehát nem új stratégiai tervet kell, hogy elkészítsenek az egész kap kiadások területére, hanem ő maguk alakítják majd ki, és ellenőrzik a műveleteket, amelyeket finanszíroznak, és utána ellenőrzik a finanszírozás menetét és a végrehajtást. Ezzel kapcsolatban sok módosító készült Dorfman úr jelentés. Ez most átadom Jean-Christophe-nak a szót. Köszönöm szépen. A bizottság hogyan akarja elérni a smart és rezilient, intelligens és ellenálló mezőgazdaságot? Nos, a közlemény sok szempontot tartalmaz, például a közvetett, közvetlen kifizetések célirányosabbak legyenek, egy-két eh, payment cappingre, plafon bevezetésére vonatkozó javaslat is szerepel. Az az elképzelés, hogy a kis gazdaságok, amelyek igazán mezőgazdasági tevékenységet végeznek, legyenek a főkedvezményezettek, és minthogy a generációs megújulásra is szükség van, több kifizetést kell biztosítani a fiatal gazdálkodók számára is. Aztán a Building Human Capital az emberi erőforrás, az emberi tőke támogatása, mint cím jelentősen megjelenik például a gazdálkodók képzése nagyon különbözik az egyes tagállamokban, és ezzel kapcsolatban is nagyon sok nagy hatásgyakorló számot olvashatunk a közleményben. Ráadásul az emberi erőforrás kiépítése nem mindenhol működik, nem minden tagállamban működik hasonlóan, attól függően, hogy hogyan öm, tudják a gazdálkodók ö, az egész rendszerrel megosztani szaktudásokat, tudásokat. Aztán további erőfeszítéseket kell tenni, mondja a közlemény, hogy biztosítsuk, hogy a gazdálkodók nagyobb részt hatsíthassanak ki az értékteremtés láncából, jobb tárgyaló pozícióba kell őket hozni. Nem sok részlettel szolgál a közlemény, hogy hogy akarja elérni ezt a célt, de mondjuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépésnek már van hagyománya az EU szintéren. Sok kérdés merül fel. Az egyik, hogy a közlemény a jövedelem támogatás között egy részről, az állítvány az lesz majd, hogy megfelelő egyensúlyt hoz a létre, tehát a jövedelem támogatás részéről egy részről, és más részről a produktivitás, a termelékenység növelésébe való befektetés között más részről megfelelő, mondom még egyszer, egyensúlyt hozzálétre. Az európai mezőgazdaság egy-két szempontból például a hozam növekedés tekintetében, vagy a tot teljes termelékenységi faktor tekintetében elég kiábrándító eredményt hozom. Aztán a foglalkoztatás szempontjából sem kielégítő a áttekintés. Tehát a kérdés az, hogy a kapba az elmúlt évtizedekben pumpált közpénz nem jobb helyre kerülte volna akkor, hogyha hosszú távú mezőgazdasági performancia növekedés szolgáló intézkedéseket szolgált volna. Ez az egyik kérdés, amely implicit módon bár szerepel a közleményben. Aztán a fiatal gazdák piacra lépése, a képzés, az innováció támogatása fontos szerepet játszik, de az idáig a 2013-ban elfogadott rendelekben megfogadott intézkedéseken túl nem nagyon megy tovább a közlemény. A 2013-as intézkedéseket globálisan pozitívnak értékeli a közlemény, de a tagállamokban különböző szinten érvényesített, juttattak érvényre ezeket az intézkedéseket. Az a tény pedig, hogy a gazdálkodóknak csak egy kis százaléka vesz részt az összgazdálkodókkal összevetve. A European Operations Groupba nem kielégítő. Ehhez megfelelő politikai eszközökre van szükség, hogy ezt módosítsuk, bár a politikai eszközök már a mai kapban is rendelkezésünkre állnak. Fontos, hogy a szakmai tanácsok függetlenebbek függetlenekké váljanak például a beszállítóktól, a vásárlóktól, valóban a szakmai tanácsadás rendszerét függetlené kell tenni. Hogyan javasolja a bizottság a gazdálkodásból élők szociális és gazdasági szövetét, a vidéki térség ezen szövetét megerősíteni? Egy-két visszafogott intézkedésre tesznek javaslatot, például, hogy az összekapcsolás, a konnektivitás gondolata szerepel, a kis szétszett települések közötti kapcsolatok megteremtése, valamint a generációk megújítására is szükség van, mondja nyomatékkal a közlemény. Arra is szükség van, hogy a termé, az ágazat termelékenységét is javítsuk. A közlemény ezen felül kihangsúlyozza az integráns megközelítés fontosságát, és azt is, hogy a gazdálkodók ellenállóbbá váljanak a piaci volatilitásokkal szemben. Hogy értelmezzük a bizottság ezen célkitűzéseit? Valóban a konnektivitás, az a szétszórt települések jobb összekapcsolása, fizikai vagy átvitt értelemben is nagyon fontos. Különböző EU szakpolitikák szolgálják ezt, a kohéziós politika, a kap, a Smart Village, az intelligens falura e, néven elhíresült javaslat, valamint az új delivery mechanizmusok, azaz azok a mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy az európai politikák jobban elérjék a célkitűző a kedvezményezetteket, és persze a konnektivitásra ahhoz is szükség van, hogy a Farm Advisory Service, a gazdálkodóknak tanácsot adó szolgálat jobban, most egy külföldi szót mondunk, jobban penetrálja a vidéki térséget, jobban eléri ezt a térséget. Igaz tehát, hogy a fiatal gazdálkodók tömeges megjelenése ráadásul jelentősen segíteni, növelni a termelékenységet, de ehhez persze arra is szükség van, hogy képezzük őket. Hogyha mondjuk egy nyugdíjba vonult, ne hogy Isten, elhalálozott öreg gazdát a fia, vagy az unokája helyettesít, akkor nem, bizt, nem biztosított még, hogy a szakmai tudást is megkapta, és erre vonatkozólag nem elég javaslatot tartalmaz a bizottság javaslatom. Az egyik lehetősége cél megvalósítás érdekében az, hogy a piacon megjelenő új gazdálkodók támogatását a képzésben való részvétel tényéhez kössük, de ez nagyon merebbé tenni a rendszert, és megakadályozná, hogy a fiatalok megjelenjenek a piacon. Ami pedig a kockázatot és a jövedelmi volatilitást, ingadozást illeti, a bizottság itt egy globális megközelítésre tesz javaslatot, amely a magánmechanizmusok figyelembevételét is fontosnak tartja. Egy másik gondolat, mely megjelenik a közleményben, hogy a gazdaságoknak ellenállóbbnak kell lenniük. A legutolsó, legutóbbi tej ágazati válságban azt láttuk, hogy bizonyos termelő egységek ellenállóbbak voltak. Azok, amelyek méretük vagy termelési struktúraik alapján jobban abszorbálni tudták a különböző veszteségeket a nehéz időszakokban. Tehát a üzemméret, az üzem gazdasági forma, a gazdálkodási forma mind meghatározza azt, hogy hogyan lehet függetlenebbé tenni és ellenállóbbá tenni a gazdaságokat. Köszönöm szépen, Krisztof. The commission's uh, a környezetvédelmi teljesítmények kapcsolatos elvárásokra rátérve a bizottság teljesen világosan magasabb ambíciókat céloz meg, és a tartalom szempontjából azért egy kicsit homályosabb már minden. A bal oldalon látjuk, hogy a jelenlegi zöld szerkezete hogy néz ki a kapnak a kereszt megfeleltetéssel, a kizöldítéssel. Elnézést kérek, egy kicsit rosszul működött a mikrofonom, kicsit közelebb beszélek hozzá. Tehát itt van ez a diagram, a kereszt megfeleltetés van legalul, a bal oldalon, aztán a kiz, kizöldítés, a középső rész, és a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések vannak legfölül. Jobb oldalon aztán azt látjuk, hogy a keresztmegfeleltetést megfeleltetést és a zöld kizöldítést egy új továbbfejlesztett feltételrendszeré foglalták össze, ami egy kicsit ambiciózusabb, mint a korábbi, és talán nagyobb követelményeket támaszt a gazdák felé, és ezek fölé épül aztán föl egyrészt a klíma, klímával kapcsolatos első, illetve második pillérbeli követelmények rendszere. Tehát a bizottság magasabb szintű környezetvédelmi ambíciókat állít magunk elé, melyek mind a két pillérhez kapcsolódnának, hát megnéz, meg kell majd néznünk, hogy ezt reális-e elérni annak alapján, amit most meg tudunk becsülni. Azt viszont még nem tudjuk, hogy az új kifejlesztett vagy továbbfejlesztett feltételrendszer, ami a kizöldítést és a keresztmegfeleltetést egybeolvasztja, vajon valóban ö, ö, hogy fog kinézni, mert még a feltételrendszerek részleteit nem ismerjük az aggasztó lenne, hogyha ugyanúgy működne ez a rendszer, mint a kereszt megfeleltetés jelenlegi rendszere, mert ezek a környezet, ezek a feltételek rengeteg kivételt engedtek meg a tagállamok számára, és van egy sor szabályrendszer amely, amelynek megfelelése egy, egy tagállamban így van, másik tagállamban meg így van. Tehát a, magának a szabályozásnak a tagállam megvalósításai között nagyon nagy különbségek vannak, ezek különbözőképpen értelmezhetők. Jó lenne, hogyha az új továbbfejlesztett feltételrendszer ennél egyértelmű alapvető központi feltételrendszerrel, környezetvédelmi feltételrendszerrel rendelkezne, és a tagállamok ezen csak finomítani tudnának majd. Az ECO rendszert is megemlítettük az első pillérben, ami úgy tűnik, hogy önkéntes lesz, tehát nem fogja felváltani a 30%-os kizöldítési követelménynek nagyon fontos szimbolikus jellegét a költségvetésben. Ezt is nagyon fontos lesz majd tovább figyelemmel kísérni. Biztosítani kell azt, hogy a környezetvédelmi követelmények a mostani 30%-os zöldítési követelményekhez képest ne, legy, ne vizeződjenek fel, ne gyengüljenek meg az új rendszerbe sem. Az új teljesítmény, teljesítményi mechanizmus, ami most itt ebben a táblázatban látható, úgy tűnik, hogy jól néz ki. Az első pillért kicsit stratégiai módon ki lehetett volna használni eddig, de ez nem történt meg, tehát a kizöldítést például nagyon gyakran azt látjuk, hogy a tagállamokra hagyják, és inkább és, és nem, nem eredményezett ez administratív teherkönnyítést a tagállamok, illetve a gazdálkodók számára, de minden esetre talán az első pilléres szabályok ezután majd világosabbak lesznek. Minden esetre az biztos, hogy nagyon nehéz lesz ez, ezek után a tervezési folyamatok lefolytatása, először is a kapacitás hiány miatt, és azért is, mert ugye jelenleg van egy bizonyos felfogás a kapról, és a az, az új felálláshoz való alkalmazkodás akarata talán nem fog rögtön megjelenni az emberekben. Aztán a több éves keretben lesz majd olyan kapos rész, ahol nem lesz társfinanszírozás, lesz egy olyan, ahol lesz, és nagyon nehéz, hogy ennek alapján hogy lehet majd egy objektív stratégiai tervet összeállítani. Lehet, hogy a tagállamok számára nagyon nehéz lesz majd a jó hatékonyságú intézkedések kidolgozása ennek fényében. Van egy sor technikai akadály is, úgy tűnik, amely megakadályozza a célok kit kitűzését EU-s e szintű célkitűzésekkel lesz majd szükség annak meghatározására, hogy ezek majd aztán tagállami szinten hogy fejeződjenek ki, hogy milyen adatokat kell majd ezeknek ellenzésére összegyűjteni. Az egész tervezési folyamatban úgy tűnik, hogy e, a status quo e, kicsit, kicsit nagyobb előnyt élvez, hogyha nagyon gyorsan kifizetésekre kerülnek azok a támogatások, amelyek most amelyeket most a gazdák egyébként megkaphatnak és el is várnak, akkor nagyon nehéz, hogy ez a bizonyos holisztikus megközelítés aztán majd hosszú távon hogy fog kinézni. Kicsit túl nagy a hangsúly a közvetlen kifizetéseken, még a jobb fókusszal együtt is, tehát jó lenne, hogyha a termelékenységet és a fenntarthatóságot támogató intézkedésekre nagyobb hangsúly esne. A piactorzításnak is túl sok hangsúly jut, és illetve a piasztorzítás esélye vagy kockázata megnő, hogyha túlságosan nagy teret adunk az összekapcsolt kifizetéseknek, meglátjuk, hogy majd ezt a bizottság hogy tudja megoldani a gyakorlatban, és az új teljesítménymechanizmus az adminisztrációs kapacitásra nagyon ne terhet fog majd fektetni, elég fura az ezzel kapcsolatos politikai menetrend is. Lehet, hogy meg kellene nézni, hogy a választások előtt még, hogy ezeket a terveket valahol ilyen kísérleti szinten előbb meg be lehetne vezetni, és ki lehetne próbálni vállalkozó tagállamokban, és akkor ennek alapján egy kicsit módosítani majd a jogalkotási eljáráson. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękujemy. Nagyon szépen köszönöm. Tehát mindenki jelentkezhet most, aki a vitához, illetve a hozzászólásokra. Kérem, hogy mindenki tegye ezt meg, hogy aztán időben az időbeli hozzásolásokat meg tudjuk szervezni. Nem fogjuk korlátozni senkinek a hozzászólását. Kérem, hogy mindenki jelentkezzen, aki hozzá akar szólni. Köszönöm szépen, sok időre nem lesz szükségem. Néhány kérdést Mm, tennék csak föl. Ugye az délelőtti most leszavazott jelentésben egyébként néhány kérdés már egyébként is felmerült, például az eh, fiatal gazdálkodókkal kapcsolatban. Ugye az első pillérben eléggé eh, lekorlátozták az ő jel lehetőségeiket, és eh, az lenne a jó, hogyha a, lehetővé tennénk a fiatal gazdálkodók belépését a rendszerben, és jó lenne, hogyha a családi gazdaságokat folytathatnák. Természetesen a gazdálkodás, konkrét gazdálkodás tényen fontos. Az új teljesítmény modell ezzel kapcsolatban azt látjuk, hogy a, ez részben a, valóban ö, piaci torzításokhoz vezethet, különösen akkor, hogyha a tagállamok a számukra rendelkezésre álló pénzeket szabadon oszthatják ki. Hát gyakorlatilag a, a, a megkötött kifizetések kérdése itt a fontos. A bizottság javaslata igazából a feltételrendszer szempontjából világ tulajdonképpen elég igazságos, és az, hogy a második pillérben önkéntes a környezetvédelmi program, ez is értelmesnek tűnik, és akkor a tagállamok a második pillérben tudják majd ezt kifejezésre juttatni. Az, ami nem nagyon jelent még meg, a vitában, az az, hogy a, amit, amit már a kizöldítésben is láttunk, hogy nagyon sok államban nagyon hangsúlyos volt a zöld program az első pillérben, de aztán a második pillérben ennek nem volt, meg, nem volt megfelelő megvalósítása és hát ez igazából a cél ellen hatna. Következő pont, amit szintén nem nagyon hallott, amiről szintén nem nagyon hallottunk, az élelmiszer termékek piacáról, illetve az élelmiszer piacon belül nagyon fontos, hogy ne csak az első és a második pillér támogatásáról szóljunk, hanem hogy egyáltalán az agrárpolitikai piacokat hogy tudjuk legjobban az agrárpiacokat leg, tudjuk legjobban megszervezni, és biztosítani azt, hogy a gazdálkodók valóban el tudják majd adni a termékeiket. Köszönöm szépen. Loázó úr, másfél perc. Egy perc az kevés lesz, de köszönöm elnök úr. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök a két kitűnő előadásnak, de azt hittem egyébként, hogy elalszom közben, és szeretném elmondani Gyuró úrnak, aki francia, és képes volt angolul beszélni, azért szeretném emlékeztetni, hogy Franciaország Németországgal együtt alapító tagja az uniónak, tehát azért a franciát lehetne. Tehát nagyon fontos lenne, hogy visszatérjünk egy olyan kaphoz, amelyik megfelel az eredeti elképzeléseknek. Először is az ökológiai megközelítés, intelligens mezőgazdaság. Jö, térjünk vissza az alapkérdéséhez, az elemeihez a kapnak, mezőgazdászoknak. Ők kell, hogy a célok legyenek, és nem pedig a céltáblája a politikának. E, egyszerűen ők az egyetlenek, akiknek engedélyezzük azt, hogy vesztességgel értéke, értékesítsenek. A jövedelemre kellene gondolni, a termékek, az elnevezések védelmére, a specifikus elemeknek a megőrzésére a tagállamokban, és tagállam újraálloma, államosítások, ez nem káromkodásnak számító kifejezés, és ezen el kellene gondolkodni a bizottságnak is. Természetesen a mezőgazdaságot kell a vidékfejlesztés elé behelyezni, a termelékenység, a mezőgazdaság jelentősebb szerepet kell, hogy kapja, mint a nagyvállalatok, és a migránsok előtt elé is kell helyezni a mezőgazdaságot. Ez a, nem szabad, hogy a költségvetése csökkenjen a, a kapnak, hanem szubszidiaritásra, méghozzá növekvő szubszidiaritásra és összegekre van szükség, hogy haladjunk. Köszönöm. Kolumbia. No? Okay. Köszönöm szépen, Kolumbia úr, Nem? Akkor Joana, Zoana asszony. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, celor doi uh, <clears throat> colegi pentru prezentarea. Jó napot kívánok! Először is szeretném megköszönni az előadóknak az előadást. Azzal kezdeném, hogy a közös agrárpolitika a gazdálkodók munkája számára kívánta megteremteni eredetileg a megfelelő követelményeket annak érdekében, illetve körülményeket annak érdekében, hogy termelhessenek termékeket, és nyilván egy sor dolog miatt megváltoztak a kap <clears throat> követelményei, illetve összeállítása, a globális felmelegedés, a válság és egyéb okok miatt. De a költségvetés legalábbis a jelenlegi szinten kellene tartanunk, hogyha azt szeretnénk, hogy a gazdálkodók tovább tudják folytatni a munkájukat. Nagyon fontos lenne, hogy konkrét meghatározott célokat használjunk a felső határokról is szóltak önök, nem valószínű, hogy mindenki, mindannyian egyetértünk ezzel, én inkább az önkéntes felső határszabást ö, támogatnám. Aztán a második pillérről is szó volt. Én úgy gondolom, a második pillérre nagyon fontos szerepet játszik, és a közvetlen kifizetések is, ezért a közvetlen kifizetéseket meg kellene tartani. A fiatal gazdálkodókra vonatkozó program jó, de egy rendelkezést ki kellene ebből venni, mégpedig annak lehetőségét, hogy nyugdíj és támogatási rendszert állítsanak össze, tehát hogy a vidéken alacsony jövedelmek, mert egy vidéken alacsony jövedelemmel rendelkező gazdálkodó nem lenne képes arra, hogy ebből megéljen. Nyilván szeretnénk támogatni a fiatal gazdálkodókat, de másfelől a, azoknak a gazdálkodóknak a jogait sem veszthetjük szem elől, akik idősebbek hiszen az, neki köszönhetjük, hogy biztonságos, megfizethető áru élelmiszerek, jó minőségű élelmiszerek kerülhetnek az asztalunkra. Egy gazdálkodó hogy lenne képes mindezt, ellá, eh, mindezt biztosítani, anélkül, hogy megfelelő pénzügyi támogatásba részesülne? Egnyú úr amikor a eh, klímaváltozással kapcsolatos fellépéseket nézem, akkor arra gondolok, hogy ez vajon mi lesz? majd az üvegház hatású gázok csökkentése. Persze a gazdálkodók tudják csökkenteni a széndiokszidot, hogyha glifozátot és egyebet használhatnának, akkor sikerülne illetve a nitrogén kibocsátást is, meg a nitrogénoxidot is csökkenthetnék a gazdálkodók hogy például úgy, hogyha hüvelyeseket, hüvelyeseket kisebb mennyiségben termelik, vagy a vagy a szarvasmarhákat kedves, kevésbé tenyésztik. Egyszer az egyik oldalt kérjük, másszor a bizottság meg pontosan az ellenkezőjét mondja neki. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen helytelen út Szerintem az idősebb gazdálkodásnak, gazdálkodóknak megfelelő nyugdíjat kellene biztosítani, azok hagyják abba a gazdálkodást, és a fiatalokat pedig e, engedjük oda. Sokkal jobb, hogyha garanciákat állítunk a gazdálkodásnak, gazdálkodóknak hogy évekig, évekig tudjanak dolgozni. Az infrastruktúra biztosításához szükséges az, az ipar bevonása, és a betegségek csökkentésére is ugyanez vonatkozik. Szeretném, hogyha a <clears throat> kap bizonyos ipar által ö, támogatott nyugodt, vagy ágazat által támogatott nyugdíjrendszerek építéséért is felelős lenne, így sokkal biztosabb lenne a gazdálkodók helyzete is. Mire asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, meg szeretném én is köszönni ezt a tanulmányt. Egy kis pozicionálás hiányzik az ön részéről. Hogyan ítélik meg? A bizottság a közleményében egy igazi víziót, jövőképet ad? Különösen figyelembe véve azt, hogy a kap a fenntarthatóság tekintetében most sem szerep, most sem teljesít valami nagyon jól. Kérdezem, hogy a jövőben a mostani kiinduló pontot figyelembe véve, és figyelembe véve, hogy az első pillérben csökkentik a kiadásokat, a másik pillérben drámai csökkentik, hogy akarják a jövőben, tehát az ökológiai egyensúlyt javítani. Úgy gondolom, hogy nem teljesen világos, tehát a bizottság közleménye az önök dokumentumának nyolcadik oldalán arról szólnak, hogy mégiscsak többet kellene termelnünk, a termelékenységet növelni kellene, ezt megoldásként állítják be. Ez azonban voltak éppen ellentmond a környezetvédelmi gondolatnak. Azt hiszem tehát, hogy nem egy kérdés még nyitott maradt az önök magyarázatában, különös tekintettel a 11. oldalra, ahol a bizottság tervét mutatják be, de hiányoznak például a példák, hogy mit lehetne jobban csinálni, hol lehetne javítani a fellépést. Én azt mondanám, hogy több nyitott kérdést látok egyelőre a horizonton sem, mint hogy kész válaszokat is látnék. Már pedig az önök tanulmányának az lett volna a célja, hogy világos válaszokat adjon. Hát köszönöm. Thank you, Chair. Um, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a előadást. Az egyik ajánlásukra szeretnék kitérni, mégpedig, hogy túl nagy a hangsúly a közvetlen kivizetéseken és az alacsony termelékenységi probléma. Hát ez nagyon sok üzenetnek ellentmond, amit a környezetvédelmi oldalról a gazdálkodók hallanak, miszerint, hogy túl intenzíven gazdálkodnának. Azt hiszem tehát, hogy mindez, amiről beszámoltak, ennek ellentmond. Másodszorban, hogyha valaki gazdálkodó, és száz százalékban a direkt kifizet, közvetlen kifizetésekre számít, akkor ez problematikus lehet, éppen ezért az prezentációjukban ezt az alapvető pontot kihagyták. Nem ezért, hanem ezért probléma, hogy kihagyták. Az új, új e EU-s kifizetési rendszer során gondoltak-e arra, hogy a történelmi vagy historik paymentek kifizetéseket hogyan lehetne átalakítani, hiszen ez jelentene egy új szerkezetet, rendszert a pénzelosztásában. Ami pedig a fiatal gazdálkodók képzését illeti, hát nálunk Írországban ez már így van, hogyha a támogatást meg akarja kapni egy fiatal gazdálkodó, akkor ki kell magát képeztetnie. De amit a termelékenységében mondtak, mondom, ez nagyon megdöbbentett. De Castro képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, kedves kollégák, ezt az előadást, ezt a prezentációt, amely nagyon érdekes volt. Egy kérdésem van, elég száraz um, kérdés. Az, hogy rugalmasságot adnak a tagállamoknak a New Delivery modell tekintetében, nem gondolják-e, hogy ez egy kockázattal jár, mégpedig azzal a kockázattal, hogy azok a tagállamok, amelyek ben a régióknak van autonómiája az alkotmányos rend alapján Olaszországban, Spanyolországban, Németországban. Nos, nem áll fenn annak a veszély, hogy épp ezekben a tagállamokban nagyobb torzulások tanúi leszünk egy tagállamon belül ezzel az új New Delivery modellel, éppen a vidékfejlesztés területén. Ráadásul a társfinanszírozás az első pilléren belül is egy kockázatot jelenthet. Voltak éppen ugye mindig két tervet kell készíteni, az első pilléres tervet, illetve a vidékfejlesztési tervet azért ne, hiszen nem mind a kettőben van társfinanszírozás. Tehát, hogyha a tagállamokra ruházzuk ezt a feladatot, akkor voltak éppen nem adjuk-e ki a kezünkből a közösségi agrárpolitikát, és nem renacionalizálják-e újból a közösségi agrárpolitikát, a, kap, a kapott Vejc képviselő, tessék, köszönöm szépen. Köszönöm az előadásokat, három konkrét kérdésem van. Egyrészt a piac torzításra vonatkozó érvek, érvükre szeretnék kitérni, hogyha a renacionalizáció folytatódik, akkor torzulhat a piac. Kérdezem tehát, hogy mely szakpolitikáknak kell mindenképpen közösségének maradnia. Második kérdésem. A piac torzsolások és a piaci szegmensek befolyásolása. Hogyan lehet a piaci szegmenseket úgy befolyásolni, hogy a keresletet és a kínálatot jobban közelítsük egymáshoz, és egy olyan termelői árat biztosítsunk, amelyel a gazdálkodókat, a termelőket függetlenebbé tesszük a piaci ingadozásoktól. Harmadik kérdés. Hogy látják azt a megközelítést, amely a terület alapú támogatásokat általánosságban az egészségügyhöz, az egészséges élelmiszerek előadásához és a fenntarthatósághoz való hozzájárulás tekintetében adná, odait, tekinteni odaítélhetőnek. Roper képviselő. Elnök úr, köszönöm szépen. E, <clears throat> Nagyon örülök, e, hogy meghallgathattuk ezeket az előadásokat, és e, véleményét kifejthettük a frakciónknak. és nagyon hálásak lennénk, hogyha egy kicsit megvilágíthatnák például a bizottság javaslatáról. Gondolják-e, hogy ez végül is egy jobb helyzetet fog eredményezni a mezőgazdasági ágazat számára Európában, vagy éppen rosszabb lesz a helyzet? Mert most úgy tűnik, hogy a Brexit következtében sok minden még rosszabb, és még hivatalos adatokat is amit kiadtak, a több százalékos csökkenés van, és még a fiatal gazdálkodókról nem is beszéltünk. Tehát a gazdálkodás vonatkozásában a helyzet nem igazán jó az Unióban. A fiatalok inkább más területekre mennek dolgozni, és az új tagországokban, például a balti államokban, vagy az én hazámban, Litvániában, úgy döntenek, hogy inkább külföldre mennek, más országokba dolgozni a gazdálkodók, mert a jövedelem és a fizetési változások, ingadozások óriásiak. Kevés pénzt keresnek, és hát a, a és nincs igazi szabályozás az élelmiszer láncra vonatkozóan. Tehát előfordulhat, hogy például kapnak ugye pénzt a tejgazdaságok támogatására, de aztán amikor a termelő és a kiskereskedő leviszi az árat, de nincs mechanizmus, hogy ezt ellenőrizzék, van-e erre vonatkozóan bármiféle információjuk. Az is érdekelne, hogy képesek leszünk-e az új tagállamokban, valamennyi új tagállamban versenyképes mezőgazdaságot kialakítani. Most látunk nagyon komoly közvetlen kifizetési különbségeket, amelyek óriási különbségek. Például az én hazámban a gazdálkodóknak nagyon nehéz versenyezniük más államok gazdálkodóival. Köszönöm. Köszönöm szépen, először is szeretnék gratulálni a két jelentés tevőnek, akik a nyilatkozatokat tették a dokumentummal kapcsolatban. Kétségtelenül a sokat hallottunk az ellenálló mezőgazdasági rendszerről. Az ellenálló az azt jelenti, hogy valaki, aki képes szembeszállni a nehéz helyzetekkel, körülményekkel ha az Európai Bizottság tagja lennék, akkor én nem mernék ellenállásról beszélni, különösen a jelenlegi helyzetben, ahol a mezőgaz, amiben az Európai Uniós mezőgazdaság van, tehát ez egy szerencsétlen szóhasználat ahogy árthatunk, az például az állattenyésnek, az éppen az, hogyha nincs igazi, valódi európai politika, hanem egyszerűen elfragmentáljuk a kapot. Hogyan lehet összeegyeztetni egy jó, erős kapot, és ezt a ter, ezeket a terveket, például a szubszidiaritásra, amit felvázolt a bizottság, hogyan jön ez a kettő össze? Hogy, hogy regionális, nemzeti jellegű tervek, vannak. Hogyha európai szinten tekintünk, akkor mi lesz a mindennek a hatása? Hol van az európai szellemiség? Hogyan tudunk egy ilyen politikát, erős európai politikát kialakítani, mezőgazdasági politikát? Hogyha 15%-os csökkentés van például a vidékfejlesztésben, ahogy ezt Juncker úr bejelentette, több társfinanszírozás. Honnan lehez, lesz több társfinanszírozás? Vannak országok, amelyeknek egyszerűen nincsenek erre lehetőségeik, a különböző országok, államok képességei is mások. Hogyan tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy erősebbek legyünk, és hogy végül egyszerűen, vagy pedig egyszerűen szabaduljunk meg ettől az egész kaptól. Erről is el kellene gondolkodni. Most mindig a Európa erejéről beszélünk. Arról beszélünk, hogy Európa ereje a sokszínűségben rejlik. Miért nem mondhatjuk ugyanezt a mezőgazdaságról is? A mezőgazdaság ereje is a sokszínűségben rejlik. Az önök régiójában gyönyörű a mezőgazdaság, láttuk ezt, meglátogattuk, de hát más régiókban, más területeken másként gazdálkodnak Fontos, hogy nem mindent egy kalap alá vegyünk. Igenis szükség van a szubszidiaritás egy bizonyos szintjére, de ugyanakkor a versenyszabályokat ez nem szabad, hogy korlátozza. Bogovics úr. Halazza beszédo. E, Halazza porocsilo. E, Köszönöm szépen. Köszönöm a beszámolójukat. Nekem is hiányzik a beszámolóból egy-két észrevétel azzal kapcsolatban, hogy a közös agrárpolitika alapvető irányultsága jó. Három kérdésem van. Az első a kizöldítésre, a greeningre vonatkozik. Nem tartanak-e attól, hogy a bizottság által kidolgozott javaslat a szubszidiaritás örvén voltak éppen azt teszi lehetővé, hogy a tagállamok maguk döntsenek arról, hogy milyen környezeti kizöldítési intézkedéseket hajtsanak végre, és ezzel torzulna a piac. Ráadásul túlontúl -túl diverzifikálódna az összkép, a bizottság pedig mosná kezeit. A számvevőszék legutolsó jelentésében láthattuk, hogy a jelenlegi intézkedések nem hatékonyak, nem működnek. A második terület a fiatal gazdálkodók. 2017-ben döntöttek erről, de hát itt az omnibus rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni, mégpedig, hogy a fiatal gazdálkodók nagyobb támogatást kapjanak. Az a tény, hogy egy nyugdíjat próbálunk bevezetni azokra, akik, azokra az idős gazdálkodósokra, akik feladják a gazdaságukat, jó döntés. Aztán a vidékfejlesztés kérdése. Meg kell akadályozni, hogy kiürüljen a vidék, hogy ellátatlan területek legyenek szociális vagy oktatási szempontból. Kérdezem ugyanakkor azt is, hogy nem tartanak -e attól, hogy a vidék továbbra is lemarad, hogyha a digitalizáció ügyét nem visszük előbbre. Igen, egy picit ismét itt a kávézac fölé hajolunk, és próbáljuk kijósolni az acból, a üveggömbből, hogy mit, mire is akart a bizottság gondolni egyrészt több rugalmasságot akar, növekedjen a hatékonyság, a termelékenység, jobban védjük a környezetet, ugyanakkor világpiaci orientációval rendelkezünk, hát ezek célek egyszerre párhuzamosan nem érvényesülhetnek. Itt súlyponti célkitűzéseket kell meghatározni. Ha megnézzük, hogy mit írtunk alá Párizsban, az éghajlatvédelmi, a cop 21 szerződésben, hát kérdezem, hogy akarjuk ezeket a célokat elérni és beteljesíteni? hogyha a termelékenységet növeljük folyamatosan. És mennyire komolyan lépnek fel a tagállamok e célok megvalósítás érdekében. Ugye most terveket készítenek el, a terveket benyújtják Brüsszelben, de aztán mi történik, ha nem tartják be a terveket, kérdezem én. Megbüntetik a tagállamot, vagy az egyes gazdálkodót? Hogyan hendelolják ezt? Szóval hogyan fogják ezt kezelni? Egy szóval fenyegetés nélkül nem fogunk szabály követésevel elérni. Másodszorban. A bizottság a második pillér kapcsán risk managementről, kockázatkezelésről beszél, de hát ide pénzt is be kell pumpálni, ugyanakkor közben 25%-kal csökkentenék a második pillér finanszírozását, hát ez elég furcsa. Szakértőinket kérdezem, hogy ez egy jó lépés, az USA-ban ugye csődöt vallottak ezzel a megközelítéssel, hogyha minden célt kevesebb pénzzel akarunk elérni, hát bizony ez nem fog működni. Jár képviselő. Köszönöm szépen. Ma délelőtt fontos szavazás volt. Foglalkoztunk a bizottság javaslatával, de hogyha otthon a, otthon a választóimnak egy PowerPoint előadást tartok, Általában azt mondom, hogy ez egy erkölcstelen javaslat, erkölcstelen, mert nem lehet igaz. Mondván, hogy a tagállamok megkapják a pénzt, valósítsák meg a programokat, a bizottság tényleg hátradől, fel nem veszi a kapcsolatot a gazdálkodókkal, egyetlen gazdálkodót sem fog ellenőrizni. Hát ez jól hangzik persze, de hát innen ered a kérdés, kérdésem. Hol marad az egész rendszerből a gazdálkodó, a paraszt? állandóan panaszkodunk a túl bürokratikus rendszerről, és aztán, hogyha az új delivery rendszer működik, az új működési modell működik, hát akkor mi történik a gazdálkodóval? Neki is egyszerűsíteni kell az életét, lát -e erre megoldási javaslatokat? Aztán nem sérül-e a közös agrárpolitika közös voltam? nem áll fenn annak a veszélye, hogy 27 tagállam 27 különböző választ fog adni, vagy a tagállamokon belül is a régiók más válaszokat adnak, aztán pedig itt a termelékenység növekedéséről beszélnek. Hát mire gondolnak, kérdezem a szakértőinket? Hogy a közvetlen kifizetést a tör- termelékenység növekedéséhez igazítsuk? De hát a legtermelékenyebb gazdaságok ugye az egy és a pár hektár között működnek. Parancsoljon! Igen, elnök úr, én szeretnék feltenni egy kérdést a két elő a jelentés szerzőjének, ami központi kérdés. Az első francia mezőgazdasági térség, az úgynevezett nouvelle Aquitaine térség, ahol én képviselő vagyok. Ez a térség nagyon jó minőségű marhát termel, nagyon jól ismert, kitűnő baromfi termelése és kitűnő kukorica termelése van, egyébként a már is innen származik. Gondolják-e, hogy az a javaslat, amit a bizottság előterjeszt, az jó-e szemben azzal a mezőgazdasági politikával, ami egyébként kapcsolódik a délelőttihez, amit a versenytársaink alkalmaznak, és különösen a dél-amerikai farmokkal összevetve, illetve azokkal az állami támogatásokkal, amikről már beszéltünk, többek között Brazília kapcsán. Köszönöm. Rebega képviselő. Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritate a lucrurilor pe care vreau să le spun au fost de... Köszönöm szépen, elnök úr. Annak azoknak a kérdéseknek a nagy részét, amit felszerettem volna tenni, kollégáim már feltették. Engem leginkább az aggaszt, hogy ahányszor csak a bizottság úgy hoz döntéseket, hogy a gazdákat meg se kérdezi, akkor ez van, hogy arról beszélnek, hogy a gazdálkodók helyzete hogy lesz jó, de nem kérdezték meg a gazdákat a véleményükről. Azt mondják, hogy nagyobb fokú koordinációra van szükség. Mit jelent ez? Ahányszor a koordinációról beszélünk, a bizottság úgy tűnik, hogy ez alatt azt érti, hogy programokat kényszerít a gazdá, gazdálkodókra. Nem értik, hogy milyen nagy különbségek vannak a különböző országokban működő gazdálkodók között. Úgy nem lehet versenyhelyzetet teremteni hogy a területalapú támogatások különböznek egymástól hogyha a támogatási rendszerek a tagállamokban nem egyformák. Beszéltünk az öröklésről is például. Például valaki meg akarja örökölni a gazdaságot, de az ilyen, ilyen, le, ilyen helyzetekre nincsenek ösztönzők, lehetőségek. Flanagan úr. A tizedik oldalon a társadalmi-gazdasági helyzet erősítését írják le, és hogy a kockázatmenedzselés ezzel kapcsolatban milyen jó lenne. Hát igazából volt már ilyen, és például az amerikaiak is ezt használták, és most egy kicsit most már abba hagyták, mert nem vált be. Hogyha például egy golfversenyben egy hatalmas értékű díjat tűznek ki, akkor arra nagyon könnyű nagyon könnyen, Tiger Woods nagyon könnyen, Tiger Woods nagyon könnyen megszerzi az, de a mezőgazdaságoknak ilyen lehetőségei soha nem lesznek. A Brexit-tel kapcsolatban aztán milyen lesz a helyzet? Igazából úgy tűnik, hogy a bizottság most ahelyett, hogy az embereket etetné, inkább arra, arra buzdítja őket, hogy harcoljanak egymással, és inkább fegyvergyártásra, meg egyebekre akarják a pénzt használni, holott azt tudjuk, hogy fegyverek, fegyverekkel és lövedékekkel soha nem lakott még senki jól gestellt, wo asszony, igen, sokan kérdezik, hogy, ho, hogy hova tűnik itt ebből az egész a, a, anyagból a gazdálkodó. Egyáltalán nem látom az elemzésben, itt ugye, hogy a kis és középméretű gazdálkodókkal mi lesz. Ugye az ellenállásról beszélnek, az, és a társadalmi kérdésekről Eh, hát a kis és középgazdálkodók nagyon fontosak egy jó mezőgazdasági struktúra számára. A Göttingeni Egyetem eh, tavaly egy eh, tanulmányt készített a biodiverzitásról, és nagyon világon világosan látszik ebből, hogy a kisgazdálkodók sokkal inkább gondoskodnak a biodiverzitásról, mint a nagy, nagy gazdálkodók, tehát a biodiverzitás szempontjából nagyon fontosak a kis gazdálkodók. Az egész agrárstruktúrának az elemzésében ez, ezért ők még nem, miért nem szerepelnek hangsúlyosabban? Sájer asszony. Köszönöm szépen. Azt szeretném megemlíteni, hogy milyen nagy különbségek vannak. Azt látjuk, hogy a multinacionális társaságok inkább azt nézik, hogy hova jönnek a támogatások, és igazából az én módosítom is erre vonatkozott, ami a délelőtti anyaghoz jött. A, nagyon nagy különbségek vannak a anyagi támogatások között. A különböző országok ezeket másképpen oldják meg, és ez aztán végül majd a gazdálkodók kárára fog menni. okay, poprosimy przedstawiciela Agri, ja sobie pozwolę van-e bárkinek észrevétel ezzel kapcsolatban? Illetve én magam is néhány kérdést szeretnék föltenni śledzia. Mówicie tak, pompowaliśmy dużo pieniędzy z WPR. Czy zostały dobrze wykorzystane? Nagyon sok pénzt investáltunk a kapba. Jól használtuk e fel ezt a pénzt. Nem lehetett -e volna ezt a pénzt jobban felhasználni annak érdekében például, hogy a hatékonyságot növeljük a pénzeket eh, jobban koncentrálhattuk volna, mondjuk a nagy üzemeket támogathattuk volna ezzel a hatékonyságot növe, jobban növelhettük volna, de persze a kérdés az is, hogy ezt akarjuk-e. Ez a célunk. Vagy más úton járunk-e? Valóban tényleg igazából a termelékenységet akarjuk növelni? Ezt akarjuk? Milyen mezőgazdasági modell lebeg a szemünk előtt. Vannak bizonyos normák Európában, amelyeket nagyra tartunk, Ugyanakkor persze, hogyha koncentrálódna a termelés, valószínűleg növelkedne a gazdálkodók jövedelme, de mi egy bizonyos fajta termelési modellt akarunk megőrizni. Mit akarok mondani? Hát azt, hogy világos célokkal kell rendelkeznünk, és ezeket világosan kell meghatároznunk. Ezen felül azt is szeretném kérdezni önöktől, hogy milyen eszközöket használhatunk. Meg kell határoznunk a célokat, le kell fektetnünk a problémákat, aztán pedig látnunk kell, hogy hogyan lehet, milyen eszközökkel, milyen szakpolitikával lehet a célokat elérni. Úgy, hogy a közös agrárpolitika minden különbség ellenére közös marad. Különbségek vannak persze a gazdasági tevékenységben, a termőterületekben, a klímában, de az is egy kérdés, hogy a sokszínűség előnye, vagy pedig az egységesítő minden szürkére festő agrárpolitikának az ellensége. Ezt a kérdést is tisztáznunk kell. Én magam részéről mindig a rugalmasságot és a szubszidiaritást támogatom. Éppen a fentebbi megfontolásokán. Miatt. Okán. A bizottság dokumentuma a feladatok nem, nem eléggé világosan határozza meg. De hogyha például a bizottság dokumentum minden egyes részletet szabályozni akarna a kappal kapcsolatban, akkor a tisztelt ház felhördülne, hogy mindent ki akarnak találni helyettünk, a társjogalkotóra fittyet hánynak, az egyes területi egységek hangját elfolytják. Ezért tehát magunkat is, maga magunkat is visszafogottságra intem, őrizzük meg a józan, és ez a szó most igazán ide, ideillik, a józan paraszti eszünket. Ami pedig a közvezet, közvetlen kifizetéseket illeti. Hogyha valakinek úgy, valaki egy gazdaságot akar létrehozni, akkor meg kell venni a területet, a gépeket, a berendezéseket, épületeket kell építenie. Ki finanszírozza ezt? A, egy bank, vagy valamely alapok, de mindez persze a termelési skálától is függ. Nehezen tudom ugyanis elképzelni, hogy egyszer valaki semmiből megjelenik, és egy úgymond hagyományos mezőgazdasági egységet akar létrehozni. Újabb téma. Nem beszélünk eleget a költségvetésről. Ugye mindig beszélünk az új kihívásokról, miközben a költségvetés keretszámai csökkentek a Brexit miatt, okán miatt. Egy szóval a mezőgazdaságban nem csak ez a kérdés, hanem az is kérdés, hogy a gazdálkodók megélhetését is biztosítani kell. Erre a kérdésre is ki kell térni, amikor a kap jövőjéről beszélünk. Hogyha még a külső tényezőket is figyelembe vesszük, amelyek aztán igazán nem néznek ki jól, ma délelőtt a Mercosuri helyzetről, a Mercosurral való megállapodásról és a brazil húsgazdaságról beszéltünk, nem volt nagyon pozitív a kép. Nos, szóval a külső kihívásokra is ki kell térnünk. Ezen közben pedig a parlamenten belül az agrárpolitikát nem olyan sokan tartják szívügyüknek. És hogyha mondjuk valamilyen áruterületen krízis van, vagy nem sikerül a szállításokat időben teljesíteni, akkor egyszerre ugye mindenki nagy zászlóhordozójává válik a mezőgazdaságnak. Emlékszem, hogy egy beszélgetésen egyszer egy kollega megkérdezte, hogy mire van még szükség a kapban, mennyi pénzre van még szükség ahhoz, hogy időben megkapjuk az élelmiszereinket. Most a titkárság vezetője szólt, csendben figyelmeztetett, hogy fejezem be mondandómat, és adjam meg végre az Agri főigazgatóság képviselőjének a szót, én pedig a titkárság vezetőinek ajánlását komolyan veszem, ilyen módon megadom a bizottság képviselőinek a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne aggódjon, rövid leszek. Először is köszönjük szépen a professzoroknak a tanulmányt és az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy áttekintsük saját közleményünket. Csak nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni először is, ami az eljárást és az időszítést illeti, majd pedig a tartalmi részre is rátérek. Úgy gondolom, hogy amikor megvizsgáltuk ezt a közleményt, és amit november 29-én hoztuk nyilvánosságra. Nagyon fontos, hogy ezt ne vágjuk el más analitikai dokumentumoktól, amelyek azóta jelentek meg, és amelyeket szerintünk ugyancsak figyelembe kell venni az elemzés során. Több héttel ki, azt következően jelent ez meg, hogy kiadtuk ugye a zöldítési intézkedéseket, és a Világbank is beterjesztett egy nagyon figyelemre méltó méltó tanulmányt a kapnak a hatékonyságáról és a szociális gazdasági fejlődésről. Tehát, hogyha ezeket a közlemény, ezt a közleményt és az analitikai dokumentumokat, amelyek ezeket alátámasztják, ezeket együtt kell vizsgálni. És még egy nagyon fontos dolog van, miután ez egy folyamat, mert néhány hét múlva majd el, előterjesztjük a jogalkotási javaslatot is, és szeretnénk mindenkinek megmondani, hogy a jogalkotási javaslattal együtt a ö, bizottság egy hatástanulmányt is nyilvánosságra fog hozni, ami természetesen majd a javaslatot különböző forgatókönyvekkel fogja követni, amike szerintünk gazdagítani fogja a vitát, és majd ad gondolkodni valót. Tehát ez a hatástanulmánynak is különböző mellékletei is lesznek, többek között az egyik melléklet a különböző konzultációknak az eredményét, az interakciót és a különböző inputokat is részletezni fogja. Az időzítés tekintve most ugye a kommunikáció közleményről beszélünk, ami no, múlt év novemberi, ezt, és közben sok minden történt, sok minden változott, tehát végül is a tanulmány sem véglegesített formájában van előttünk. Tehát mindezen elemeket együttesen kell kezelni ahhoz, hogy az elemzés igazán robusztus legyen. Ami pedig a tartalmat illeti, nem kívánok részletekbe bocsátkozni, elemezni fogjuk majd még a dolgokat és arra is még egy néhány hétre szükségünk van arra, hogy teljesen kialakuljon, hogy a bizottság mit is fog konkrétan javasolni. Mint mondtam, ez a tanulmány egy közleménnyel együtt, ez még nem javaslat. Itt a vitából sokan mondták, hogy a bizottság javaslata. Nem, ez még nem javaslat, ez egy közlemény. A közleményben vannak persze ötletek, keretet adott a vitának, de a jogalkotási javaslat az majd még csak ezután fog megszületni, és majd kerül nyilvánosságra és hát az Európai Parlament is majd megkapja. Többek között a legutóbbi hónapok reagálásai is abban már benne lesznek. A professzorok által adott elemzések általánosságban azt mondhatjuk, hogy mi nem vitatjuk a kihívásokkal kapcsolatos elemzéseket, és azt, hogy különböző gazdasági kihívásokkal szembesülünk egy, egyetértünk ezekkel a véleményekkel. Ugyanakkor mégiscsak szeretnék rámutatni néhány aspektusra, ahol azért nem egészen értünk egyet. Először is, ami azt a kritikát illeti, amit azt mondják, hogy mi túl határozottan lépünk föl. Mi úgy gondoljuk, hogy ha majd az az álláspont, amit itt képviselünk, egy kicsit szűkített ez a közvetlen kifizetés, hogy ez az egész tevékenységet ha meghatározza a közvetlen kifizetés, az nem csak jövedelmet jelent, hanem egy bizonyos fokú védelmet is. Ez a kettő a gazdasági és környezeti elemek integrációját együtt kell kezelni, mert hogyha csak a közvetlen kifizetést vizsgáljuk gazdasági szempontból, és erről vitázunk, hogy jövedelem, termelékenység, egyebek, akkor egy nagyon nagy rész az kimarad. Összefügg ez továbbá azzal is, hogy mi a szerepe a zöldítésnek és a jövőbeni ö, környezetvédelmi arhe- architektúrának. A bizottságnak az a vélemény, hogy a közvetlen kifizetést meg kell tartani, nem csak azért, hogy jövedelmet biztosítson és stabilitást adjon a gazdálkodóknak, hanem azért is, hogy a környezetvédelmi védelmet is biztosítsa. Voltak különböző hivatkozások a jelentésben is, és utána is a fiatal gazdálkodókkal kapcsolatban. Ez prioritást képez a bizottság számára. Szeretném itt azt tisztázni, hogy a közleményünkben a különböző tényekben és a különböző inputokban is, amit a parlamenttől és másonnan kaptunk, illetve a különböző a fiatal fia, ö, gazdálkodókkal mindkét pillér foglalkozik, hogy ezt a nagy ö, generációváltási problémákat megkezelni tudjuk. Tehát a közlemény az nem csak egy pillére támaszkodik, hanem mindkét pillére, és arra, hogy sokkal jobb kohézió és szinergiára van szükség a különböző dimenziók között, és a tagállami fellépésekkel is. És még egy kommentár, az egyenlő feltételekkel, ezt is említették a jelentésben is, majd a vitában is elhangzott több alkalommal. Az új modell, ahogy ezt átgondolta a bizottság, megvannak a biztosítékok, a szükséges be, ö, biztosítékok, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk. Két példát szeretnék mondani, ami szerintem segíteni a további vitát. Először is valaki említette a támogatást, és hogy összekapcsolt támogatást, és az össze, a kapcsolt támogatások a tagállamok döntenek erről, az uniós rendelet szemébe. De a bizottság nem hagyta jóvá ezt a döntést. A jövőben a kapcsolt támogatás integrált része lesz a kapnak, a kap stratégiának, tehát szerepünk lesz abban, hogy megnézzük, hogy a tagállam mit szeretne a kapcsolt támogatások terén tenni. Ez egyben bizonyos környezetvédelmi követelményeket is figyelembe vesz, a zöldítés esetén lehetnek kivételek, vannak bizonyos kivételek, a bizottság még eddig nem hagyott jóvá a zöldítési dolgokat, hanem itt környezetvédelmi, mezőgazdasági feltételektől függ mindez. Tehát ezek az elemek a kapnak részei lesznek, tehát uniós szinten bizonyos tekintetben jobb helyzetben leszünk, és jobban tudjuk nyomon követni, hogy a tagállamok mit fognak lépni a különböző területeken. Ezeket szerettem volna csak megemlíteni, hogy egy kicsit tisztázzuk a dolgokat. Minden esetre mi nyitottak vagyunk, hogy folytassuk ezt a vitát, és hogyha egyszer a jelentés véglegesítése kerül, akkor készen állunk arra, hogy a professzorokkal is eszmét cseréljünk, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a jogalkotási ott fogja egy hatástanulmány is kísérni, analitikai anyagok, adatok és különböző forgatókönyvek, amelyek véleményünk szerint segíteni fogják mind a tudósokat, mind pedig a politikai döntéshozókat. Köszönöm. Bardzo dziękuję panu za wyjątkowo trafne podjęcie problemu. Nagyon szépen köszönöm. Ezt, ennek a, a problémának ezt a nagyon jó összefoglalását. Tehát igazából a bizottságnak most nagyobb ráhatása lesz a stratégiai tervekre, de ez engem nem zavar különösebben hiszen hogyha egy tagállam nem tudja megalapozni vagy megindokolni a kifizetések igényét, akkor azok ez, ezek szerint nem is szükségesek. Tehát a tagállamnak mindig lehetősége lesz nyilatkozni, és a különböző intézkedések szükségességét megindokolni. Ezért nagyon sok jó példát fogunk majd látni, és az önök nyomon követő tevékenysége is ezt majd ellenőrizni tudja. Most a két vendégünknek adom vissza a szót, döntsék el, hogy melyik akar először a kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt hallgatni ezt a nagyon ösztönző vitát. Úgy gondolom, hogy azzal indítanék, amit a bizottság mondott. Igen, teljesen igaz, hogy a bizottság a terveit nagyon sok tényadatra építi, amiket mi magunk is láttunk, és a zöldítési intézkedések értékelésekor mi is megvizsgáltunk. Tehát itt egy nagyon is tényre alapuló politikákról van szó. Ami a közvetlen kifizetések kérdését illeti, hallottam, amit ön mondott, azonban, ha elfogadjuk, hogy ez az óriási pénz, ez indirekt kifizetésekben menne új kondicionalitási feltételek mellett, akkor ezeket a kondicionalitásokat látnunk kellene, és nagyon nehéz itt a dolgokat összetenni, és azt nézzük, hogy ebben hogyan tudunk -e itt lépni, hogyan e, fog ez segíteni majd, ha ez rendelkezésre áll. Nézzék el, de azért itten, azért mondom mindezt, mert egy kis óvatosságra szeretnék inteni. Ami az egyenlő feltételeket illeti, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, Dortman úr is említette, fontos, hogy milyen mértékig lehetnek ezek a tervek eltérőek egymástól, és hogyan kerül meghatározásra majd a prioritás, illetve különböző prioritások. Amit én látok, én úgy gondolom, hogy ha bizonyos célok, mint például a környezetvédelem, esetleg a nagyon különböző politikai kötélhúzásban nem kapják meg a szükséges prioritást, akkor ott esetleg célszerű lenne azért a dolgokat külön választani, úgy, ahogy ez például a, zöldelő, a zöldítési intézkedésekben van a jelenlegi kapban. Említették, hogy feszültség van a környezetvédelem és a gazdálkodók jövedelme között nagyon sok környezetvédelmi lépés valamit kell tenni, és lehet tenni annak érdekében, hogy a jövedelmek emelkedjenek, és vannak, hogyha megnézzük az egyes tagállamokban, ennek éppen ellenkezőjét is látjuk, van, ahol a külön, attól is függ a mm, környezetvédelmi helyzet, hogy milyen termékeket állítanak elő, a tehát létrejöhet egy olyan helyzet, ahol tulajdonképpen amelyen mindenki nyer. Erre különböző tanulmányok vannak, meg kell ezt is vizsgálni. Többször is felvetették azt a kérdést, hogy itt most felülvizsgálat van-e. Úgy gondolom, hogy felülvizsgálatról van szó, de ez egy rendkívül nagy kihívást is jelent, és nagyon nagy képzelőerőre is van szükség, hogy a stratégiai tervezésben mit, hogyan, és hogy mindenki részt vegyen benne. De az egyik dolog, hogy a, a jobban alkalmazkodjanak a gazdálkodók, jobban tudják felhasználni az ismereteiket, intézmények és a gazdálkodók között is jobban ö, ö, kerüljen átadásra az ismeretek, és szükséges, hogy ezt úgy csináljuk, hogy ez politikai szempontból is megállja a helyét minden értelemben. A régió kérdését is említették, igen sokkal bonyolultabb lesz a stratégiai terveken keresztül, hogyha régiók vannak, a föderatív államoknál pedig különösen például Németországban a szövetségi állam és a helyi felhasználás, föld kihasználás, ez nagyon furcsa helyzeteket eredményezhet. Vannak alapelvek, amelyek mentén kell, de azért itten különböző politikai tőkét is be kell majd vinni ebbe a folyamatba. Ez azt jelenti, hogy szerintem mindig inkább szívvel kell ö, lépni, vagy alkalmazni a gyakorlatot. És most akkor átadnám a szót Krisztofnak, hogy ő még mondjon néhány dolgot. Köszönöm szépen. A jelentésben, amely majd meg fog születni, megpróbáltunk nagyon technikai szinten maradni, és nem túl személyes képet festeni, és főként nem militáns képet, de több olyan kérdés is volt, ami véleményt igényelt részünkről, ezért szeretnék néhány szubjektív dolgot is elmondani szóban. Több kérdést tettek fel azzal kapcsolatban, hogy van-e való valódi képe a bizottságnak ezzel a közleménnyel kapcsolatban, és nincs-e túlzott szubszidiaritás, és hogy a, esetleg a kap kevésbé lesz közös agrárpolitika. Szerintem ez valóban egy veszély lehet, és egyetértek azzal, amit De Castro úr mondott ezzel kapcsolatban. Persze meg kell azt is nézni, hogy honnan indultunk. Én Bárnyi miniszterrel annak idején 2008-ban ott voltam a Danszi csúcson, ahol megpróbáltuk a mezőgazdaság közös képét felvázolni, és azt állapítottuk meg, hogy legalább tíz éve nincs közös kép a mezőgazdasági területen. Tehát a bizottságnak is állást kellene foglalnia. Kétségtelen, hogy a bizottság a tagállamokra bízza gyakorlatilag az összes problémát, tehát mindaz, amivel nehéz megoldást találni, és ami túlzottan költséges, ez egy nagyon nagy kockázat szerintem a jövőre nézve, különösen abban az esetben, hogyha nincs legalább egy komoly keret, egy viszonylag merev keret, ami a közjavat szolgálja, például a környezetvédelem. Ezt majd látni fogjuk a bizottság javaslatában. De ha ez így van, akkor ez talán a legkonzervatívabb erőknek lesz majd jó, hogy minden pénzt a beruházásokra, a mások pedig a kapcsolt kifizetésekre, a harmadik az ökológiai átmenetre használja fel, tehát a kap nem lesz annyira egységes, és felvetődik, hogy tíz év múlva az állampolgárnak még mindig kell -e majd fizetni egy olyan programért, aminek nincs igazán sok hozzáadott értéke. Szerintem ez valóban egy veszély, de hát nem szeretném, hogy mindenki nevében szólni. Ami pedig a termelékenységet illeti, és azt a konfliktust, ami a között van, hogy egy fenntarthatóbb, de ugyanakkor termelékenyebb mezőgazdaságra van szükség, ez nem feltétlenül konfliktus, mert a termékenység az az input által felosztott termelékenységet jelenti, és lehet úgyis jobb termelékenységet elérni, hogy bizonyos tevékenységeket csökkentünk. Tehát, ahogy itt mondta egy francia tudós néhány évvel ezelőtt, a gazdaságosabb, autonómabb mezőgazdasági tá- termelés az az, ami leginkább ellenáll az időknek, és talán ezt kellene támogatni. Nem vagyok biztos abban, hogy még ez a közös keret megvan-e vonatkozásban, és hogy ezt így támogassuk, és hogy ez így lesz a majdani kapban. Ami McGuinness asszony hozzászólását, illetve sokan többen is beszéltek a közvetlen kifizetések fontosságáról, és hogy mekkora veszély az, hogyha ezeket csökkentjük. Azt is figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a jövedelmeknek a közvetlen kifizetéstől való függése az egy endogén problémát vet fel. Olyan területről jövök, ahol nagyon sok támogatást kaptak a francia politikával 5 éve a hegyi területek és az állattenyésztésen, például láttuk Kantás vidéken, nagyon vékony földréteggel, víz részekkel, vízkészletekkel, úgyhogy nagyon alacsonyak a terméke, viszont a földnek az értéke most már 5-6-8 ezer eurót is jelent hektáronként. Tehát itten végül is tőkésedik a, az eredmény. Tehát a kifizetéseknek a csökkenése ugyanakkor kevesebb jövedelmet eredményez, de lesznek igazodások is, tehát is figyelembe kell venni a dinamikus elemeket is. Ami pedig azt illeti, hogy azért egy sokkal egységesebb környezetvédelmi keretet kellene elérnünk. Szerintem itt valóban van egy olyan dolog, aminek az a veszélye a jelenlegi javaslatban, hogy nem csak a zöldítés szintjén, még hogyha ez nem is igazán sikerült, ugye azért bevezettük ezt az egységes zöldítési elképzelést a valamennyi tagállamban, a 2013-as reform idején ebben van kockázat, még akkor is, hogyha várjuk, hogy mi lesz majd az első pillérnek a kondicionalitása a bizottsági javaslatban, valóban van egy olyan veszély, hogy vissza fogunk lépni e tekintetben. Bizony, néha szükség van arra, hogy hátralépjünk és adjak a termelést, az emberek elvándorolnak. Ezt akarjuk, hogy elvándoroljanak a vidéki térségről? Közülünk a leg... Aztán néha azon panaszkodnak, hogy az adófizető nem hajlandó, hogy ezt a politikát működtesse, de ha az emberek tudnák, hogy mire fordul az adópénzük, távú ö, politikai haszonszerzésre használják fel az agrárpolitikát. A környezeti célok tekintetében is fontos az, hogy minden egy mondó Várjuk most a részletes jelentést is. Innego kształtu. Bardzo panu dziękujemy. Összeszakasz. Nos, amint tudják, Ramon Luis Val Sarcel Siso kollégám az előadója egyébként a jelentésnek a Költségvetési Szakbizottságban ő néppárti. Két előadó van tehát. A hagyománya az, hogy az előadó Viotti képviselőt mindjárt megkapja a szót, de először tessék Valkerszen úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon örülök neki, hogy Viatti úr eljött a szakbizottságunkhoz, és olyasmiről fog velünk beszélgetni, amely számunkra igen nagy fontosságú az elmúlt néhány évben az áringadozságunkhoz, és olyasmiről fog velünk beszélgetni, amely számunkra igen nagy fontosságú. Az elmúlt néhány évben az áringadozás, a különböző élelmiszerláncban tapasztalt visszaélések, a a demográfiai változások, és mind néznünk, hogy ez a 2019-es költségvetésre hogy fog majd kihatni. Én nagyon aggódom amiatt, hogy a költségvetési változások majd milyen eredménnyel járnak, hiszen a Brexit és egyéb tárgyalások, az más negatív jelenségek lesz, Ugye ez az ágazat egyébként is elég e- érzékeny, nagyon sok a változékonyság, és az ágazat közép és hosszú távon is hanyatlás elé nézhet, úgyhogy nagyon fontos, hogy hatékonyan dolgozzunk. Az közép és hosszú távon is hanyatlás elé nézhet, úgyhogy nagyon fontos, hogy hatékonyan dolgozzunk. A, először is elutasítom a bizottságnak a beli politikáját, hogy az új többéves pénzügyi keretben 5%-kal csökkentsük a kapot, illetve a kapra juttatott forrásokat. Meg kellene tartani e, a jelenlegi szintet, hiszen hogyha szeretnénk hogy a gazdálkodóink a megfelelő forrásokkal rendelkezzenek, és meg tudjanak küzdeni a különböző környezetvédelmi és egyéb követelményekkel, akkor vagy ugyanaz kell, hogy maradjon a költségvetés, vagy akár még növelni is kellene, annak érdekében, hogy a kap biztosítsa az élelmiszertermelés magas minőségét, illetve a jó minőségű élelmiszereket. Úgyhogy semmiképpen nem egyezünk bele a csökkentésekbe. Ez a legfontosabb üzenet. Ez a legfontosabb üzenetünk a Költségvetési Bizottság felé. Még a vita után visszaadjuk önnek a szót összefoglalásra. Eh, mm, köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, hogy ide meghívtak engem. Én nem sok, de több más szakbizottságba is elmegyek hogy bemutassam a költségvetés kérdéseit. Két dologgal kezdeném nagyon gyorsan. Egyrészt Dorfman kollégának és az egész szakbizottságnak gratulálni szeretnék, hogy sikerült a KAP reformjáról szóló jelentést ma nagy többséggel elfogadni, és köszönöm persze a bizottságnak is, hogy előkészítette a javaslatát. Ami pedig a módszertant illeti, elmondom ma, amit minden bizottságban elmondtam, hogy én most tulajdonképpen hallgatni jöttem, figyelni jöttem. Nincsen még költségvetés tervezetünk sem, az Európai Bizottság, ezt még elni jöttem. nincsen még költségvetés tervezetünk sem, az Európai Bizottság ezt még nem készítette el. Május 23-án fogja ezt bemutatni. Tehát voltak éppen hipotetikusan cserélünk eszmét, de nem konkrét tényekről beszélgetünk. De ugyanakkor az általános költségvetés előadójaként Igyekszem a legszélesebb körű támogatást megkeresni az egész parlamenten belül, nem csak a politikai támogatást, persze a különböző politikai ágazatok, frakciók véleményét kikérem, de a szakbizottságok, a szakpolitikusok véleményét is kikérem, annak érdekében, hogy a bizottság javaslatára végezetül egy olyan választ tudjuk adni, amely a tisztelt ház egész többségét képviseli. Köszönöm az önök előadójának által mondott, vagy a vélemény előadója által mondottakat. A bemutatott iránymutatások, amelyeket márciusban mutattak be, sejteni engedik, hogy merre halad majd a bizottság javaslata, és um, a bemutatott iránymutatások, amelyeket márciusban mutattak be, sejteni engedik, hogy merre halad majd a bizottság javaslata, és um, a közös agrárpolitika nem csak a mezőgazdasági, mezőgazdaság jövőbe való irányítása felé is. Másodszorban pedig ki szeretném hangsúlyozni, hogy a mezőgazdaság és a mezőgazdasági politikák milyen fontos szerepet játszanak az Európai Unió költségvetésében. Ez egy olyan ágazat, amely alapvető fontosságú mindenki életét. Jelzem, hogy a 2019-es költségvetés, ez ugye a Brexit évem, is kihívást jelent. Nagyon fontos, hogy a bizottsággal szorosan együttműködjünk, annak érdekében, hogy a szűk keresztmetszeteket meghatározzuk, és persze a bücsben, a költségvetési szakbizottságban ennek a költségvetési, új költségvetési keretnek az előadója ceterum censeo a költségvetésben mind a környezetvédelem, mind a fenntarthatóság, mind a mezőgazdaság érdekeit meg kell jeleníteni, ceterum censeo a költségvetésben mind a környezetvédelem, mind a fenntarthatóság, mind a mezőgazdaság érdekeit meg kell jeleníteni. Magyarországon sajnos megjelent az afrikai sertéspest is egy megyében Emiatt nagyon fontos távol-keleti piacokat vesztettünk, Szingapur, Tajvan, Dél-Afrikát és Romániát is. Ezért javaslom, hogy az EU 2019-es éves költségvetését illetően már most javasoljuk egy megfelelő összeg. Pani poseł Katainen. Katainen képviselő. puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr. A 2019-es költségvetés nagyon fontos a mezőgazdaság számára. Persze kitekintünk a 2017. a következő 7 éves időszakra is, de fontos a 19-es költségvetés is. A következő időszakban nem szabad megengednünk, hogy a pénzügyi, hogy a költségvetés csökkenjen. A más ágazatokkal összevetve a gazdálkodók jövedelme átlagban 40%-a a más ágazatokban dolgozók, dolgozó kollégáiknak. Nem szabad megfeledkeznünk az emberek jólétéről, ha már az állatok jólétével ennyit foglalkozunk, akkor gondoljunk a gazdaság, mezőgazdaságból élő emberek jólétére is. Ráadásul hogyha a jövőt nem akarjuk elvéteni, akkor versenyképesnek kell maradnunk, innovatívnak kell maradnunk, és a fiatal gazdálkodókat helyzetbe kell hoznunk. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban a tejpiac problémáiról beszéljek, két részletet emelek ki. Egyrészt a következő költségvetésben az orosz beviteli vámok problémájára ki kell térnünk, megengedhetetlen, hogy a költségvetés úgy tesz, mintha ez a probléma nem létezne. A tejtermelők Finnországban és a balti országokban nagyon megszenvedik az alacsony árakat és a büntetővámokat. Oroszországot bárhogy is kerestük az új piacokat, az orosz piacot nem tudtuk teljesen helyettesíteni. De a tejtermelőknek nem ez az egyetlen problémája. A tej por intervenciós felvásárlása, ráadásul a termelési árat sok államban csökkentettem. Ezért a következő költségvetésben fontos, hogy egy olyan javaslatot készítsünk el, amely támogatja a tejtermelőket, és segít abban, hogy a piacok túlpörgéséből eredő bevétel kiesést kompenzálja. Az erre vonatkozó mechanizmust meg kell újítani annak érdekében, hogy csak, ne csak a közvetlen kifizetésektől függ. Gyorsan. Ramon Luis um, már felvetett egy-két kérdést, de én is meg szeretném közönni, hogy Viotti kollega, kollega eljött ide, és um, mindent megtesz annak érdekében, hogy a kap um, költségvetését próbálja megőrizni mi az Agri Szakbizottság részéről újton újra hangoztatjuk ezt a célt, arra van szükség, hogy a költségvetésnek csökkentsük, új feladatokat róttak ránk, például a kizöldítést, ehhez pedig költségvetési forrásokra van szükség. Nem szabad kockáztatnunk a költségvetés sarokszámait, másodszorban. Tudjuk, hogy a megszorítások a, a Brexit-tel függenek össze, de hát kérdezem, hogy miért pont a gazdálkodók kell, hogy megfigyezessék a angol állampolgárok egyebiránt legitim döntésének árát? Egész egyszerűen kevesebb forrás van, amit elosztunk, és ebből erednek a megtakarítani. Természetesen, hogy mit csökkentünk és hol fontos, először is próbáljuk meg a versenyképességi elemeket megvizsgálni, illetve a tagállami hozzájárást a köze, mert vannak tagállamok, amelyek többet fizetnek be, mások kevesebbet, és ez is probléma. Nagyon fontos, hogy hol csökkentünk. A múlt héten jártam Romániában egy ülésen, ahol 400-ként a gazdaságukra. Tehát egy olyan rendszerre van szükség, ahol a kis és a nagy, gaz, nagy farmok azonos módon kerülnek támogatásra, illetve a szükségleteit maradni vagy oda menni. Andri úr, Köszönöm szépen, elnök úr nem túl eredeti dolog, de csak a 2019-es költségvetés az, ami felkészít minket arra a koplalásra, ami majd aztán 2021-től indul be igazán, addig pedig ezt szokhatjuk. Ez a költségvetés már felismeri, hogy milyen érdekek vannak. Tehát itten a az árkérdések is egyébként a jelentéstevőre kitért, tehát minden évben mindig minden csökkent. Tehát szerintem ennek a költségvetésnek olyan szintűnek kell lenni, hogy ez megnyugtassa a mezőgazdasági ágazatot. Ráadásul itt van az orosz embargó, ami szintén sújtja az ágazatot, ezt is figyelembe kellene venni a 2019-es költségvetésbe. De az én aggodalmam ennél még nagyobb, és Paulo már ezt említette, a Brexit. 2019. március 31-én az Egyesült Királyság már nem lesz közül, körünkben, és még mindig nem látjuk, hogy konkrétan ez mit fog jelenteni, mi lesz ennek a hatása és többek között a húságazatra én ezzel foglalkoztam leginkább. Itt komoly ö, ö, események lesznek, és mindenképpen képesek kell, hogy legyünk reagálni egy válságidőszak van, és már most sem tudunk megfelelni, vagy illetve hát választ adni a problematikára. Fel kell mérni, hogy mennyire szükséges fenntartani 2019-re egy magas költségvetést, mert abban az évben fog minden összefutni, és a drámainak látom én azt a helyzetet a mezőgazdaság szempontjából. Heusler igazgató úrnak az Európai Bizottság részéről adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és remélem, hogy nem válják, várják tőlem, hogy én ezekre reagáljak, mert az egy egészen más ügy, és azt más módon és struktúráltabb módon. Csak hogy nagyon világosak legyünk, a 2019-es költségvetési javaslat az 28 tagállamra vonatkozik. Abban a helyzetben vagyunk, és nagyon óvatosan vizsgáljuk, hogy milyen fejlemények történnek a nagyon nehéz tárgyalások során, és természetesen, hogyha bármiféle bizonytalanság megmarad 2019-re vonatkozóan, a bizottság képes lesz és kész kiegészíteni a költségvetést a szükséges mértékben a legrosszabb forgatókönyvet figyelembe véve. Tehát a egyelen 28-as forgatókönyvből indulunk ki, ha bármi történik, akkor pedig a bizottság elvégzi a szükséges módosításokat, természetesen a parlamenttel és a tanácssal együtt. Második észrevétel az az ora, orosz embargóra vonatkozott. A mi elemzéseink szerint észrevétel az az orra, orosz embargóra vonatkozott. A mi elemzéseink szerint az orosz embargó az egy esemény volt, ami négy évvel ezelőtt történt, 2014. augusztusában. Az orosz sokat kellett találni, és a költség, 2019-es költségvetés jelenleg nem gondol ilyen intézkedésekre, hogy az orosz embargó bármit is jelentene. A harmadik elem, ami nincs megalapozott szükség in, speciális intézkedésekre. Azonban, hogyha az afrikai sertés pest ismert az bármilyen specifikus helyzetre, a válság esetén, ahogy ez eddig is volt, és 2019-ben is ez így lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm még egyszer, elnök úr. Ahogyan gyanítottam is, nagyon fontos volt, hogy részt vegyek az ülésükön, halljam a technikai, szakpolitikai szempontokat, de persze a politikai szempontokat is. Fontos, hogy minden egyes szakterületbe bete értem a szakpolitikai valóságot. Az is nagyon fontos, hogy a szakbizottság formális vagy informális módon, de mindig is kapcsolatban maradjon velem, segítsenek nekem abban, hogy megértsem az ágazat, illetve az egyes költségvetési, a költségvetési először vagyok itt, de nem utoljára, és fontos, hogy önök támogassanak bennem, engem a, az egyeztetések, a háromoldalú egyeztetések, a trialógusok során Általában ugye a tanács az, amely négy egyeztető ülést is végigül, annak érdekében, hogy végigverje a megtakarításait. Én azt kérem önöktől, nem csak a bücsben, hanem minden más szakbizottságban ülő kollégámtól, hogy szóljanak oda a nemzeti kormányuknak, hogy ne nyes, nyesegessék meg, ne vágják meg, ne csökkentsék az európai költségvetést. Köszönöm szépen, és persze szívesen jövök újra. A mezőgazdaság mennyire függ például a klímaváltozástól, illetve a klím, az éghajlattól, az időjárástól, és, és elmondta, hogy ez így van, ő az orosz húsembargó példáját hozta fel. Tehát ez egy olyan különlegesség a mezőgazdasági termelésben, az, hogy, az é, hogy, hogy egy időjárástól ennyire függünk, hogy ennyire érzékenyek vagyunk, és ezt a kockázat értékelésnél is figyelembe kell venni. Na, a jelentéstevő úr is valamit hozzátenni ehhez? Igen, köszönöm szépen az út elnök úr. Mivel a bizottság képviselői és a Költségvetési Szakbizottság képviselői is itt vannak, szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, hogy egy nagyobb fokú fejlesztést tudjunk végrehajtani ezen a jelentésen, hogy gazdagítani tudjuk a jelentést. 44 módosító érkezett be, többet már nem lehet ehhez hozzátenni, mivel április végén zárták le a módosítók benyújtásának lehetőségét. Nagyon fontos mégis ez a mai eszmecsere, biztos vagyok benne, hogy egy kiegyensúlyozott szöveg fog majd születni, reméljük, hogy beváltja a reményeinket, és megvédi a gazdálkodóinkat, megvédi a mezőgazdaságot. Meg vagyok róla győződve, hogy a különböző intézmények mindentőlük telhetőt megtesznek ennek érdekében. Az akarat minden esetre megvan a e mögött, de nagyon fontos, hogy összehangoltan cselekedjünk. Amikor például az orosz szankciókról beszélünk, akkor például, vagy ha például a támogatási rendszer kibővítéséről beszélünk, Nekem ezek mind szívügyeim, és az én választókerületemben dolgozó gazdálkodóknak ugyanígy, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő támogató intézkedések legyenek, amelyek könnyítik a szankciók negatív hatását. A 2019-es költségvetés bizonyos szempontból lehet, hogy még nem kerül negatív hatás alá, a Brexit miatt, de lehet, hogy ha végül frusztráltak leszünk, és a gazdálkodók majd mégiscsak azt kérdezik, hogy hogy kerültünk ebben a helyzetbe, hol van a bevételünk, miért vagyunk ennyire bizonytalan helyzetben. Ugye ezt nem szeretnénk mi sem. Sajnos a mezőgazdálkodást már nagyon régen ez a bizonytalanság jellemzi valahogy ebből meg kell próbálni kilábalni, hogy a jövőre nézve sokkal jobb kilátásokat tudjunk biztosítani. Elnök, köszönöm szépen, még egyszer nagyon szépen köszönöm Viotti jelentés, jelentéstevő úrnak a jelenlétet. A következő napi rendőri pontunk az élelmiszer ellátási láncban a vállalkozások között itt előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. A biztos erre a problémára egy javaslatot nyújtott be, tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megelőzésére nagyon hosszú ideje várunk már erre a javaslatra és nagyon régen próbáljuk elérni, hogy végre legyenek olyan jogalkotási Európai Uniós szintű jogalkotási javaslatok, illetve jogszabályok, amelyek ezeket a gyakorlatokat megelőzik. Az európai piac egységes, és ezért nem tagállami, hanem Európai Uniós szinten kell kezelni ezt a problémát is. A szlovák elnökség már nagyon sokat tett azért, hogy előre mozduljon ez az ügy. Egy különleges munkacsoportot állított fel Hogan biztos úr annak érdekében, hogy ezzel dolgozzanak és az IMCO szakbizottság is készített egy jelentést ebben a témában. Részünkről Meginis asszony is hozzájárult az IMCO jelentéshez. de most a jelentéstevő De Castro úr fogja megkapni a szót, azt, de minden mielőtt megadnám neki, még üdvözölném a bizottság képviselőjét is. Nagyon nagy számban jelent meg ma a bizottság, amely számunkra igen pozitív. Ez, ez is jelzi, hogy milyen jó viszony áll fenn a bizottság és a szakbizottságunk között. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk egymást. Tehát akkor most az előadónak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Néhány percben szeretném összefoglalni, és kérem a kollégák figyelmét. Ahogyan az elnökünk is mondtam, egy nagyon jó javaslatról van szó. Tíz éves munka folyt bele ebbe a javaslatba. Egyrészt itt a parlamentben, másrészt a bizottságban dolgoztak ennek a szereplők megerősítése mellett áll, szállt síkra, és itt Task Force is felállt, amely már az omnibus rendelet elfogadásában is fontos szerepet játszott. Nos, az így létrejött, egy picit még becsvágyóbb legyen ez a javaslat, de persze figyelembe vegyük azt, a kényes egyensúlyt, amelyet a DG Agri, az Agri főigazgató, ahol a nemzeti jogszabály már a bizt, garanciát biztosítja, másokban nem. Harmadsorban a tisztességtelen gyakorlatokat jobban kell definiálni, szabadon kell hagyni a tagállamok számára azt, hogy még kibővítsék ezt a listát. Végezetül két észrevételem van a munkaprogram kapcsán. Azt tervezzük, hogy azonnal elkezdjük a munkát, az a célkitűzésünk, hogy július 10-én az Agri Szakbizottságban múlik. Szerint minden javaslatot, melyet a frakciók felvetnek, figyelembe tudjak venni. El kell kerülni azt, ugyanakkor is sok száz módosítót nyújtsanak be. Éppen ezért a különböző frakciók véléssal fogadják el szeptember hónapban, ezt a jelentést, és aztán a második októberi plenárison szavazhasson a tisztelt ház, és remélem, hogy el is fogadja. Köszönöm a bizottságnak a két munkatalálkozót, amelyet lefolytattunk, már sok munkát végeztünk idáig is, szakmai munkát. De asra, nem, ez egy konkrét javaslat, és esély van arra, hogy be is fejezzük a munkát. Kollégák, azzal fejezem be a mondandómat, hogy csatát vívunk csapataink harcban állnak, és jó esélyünk van arra, hogy ezt a harcot meg is nyerjük. Az IMKOR egyértelműen az Agri számára ö, teszi, Agrit jelöli ki, jelölné ki illetékes szakbizottságként. Ugyanakkor, hogyha az IMKO nem működik velünk együtt, akkor nem fogjuk tudni a ciklus alatt lezárni ezt a munkát, de legalábbis köszönöm a tárgyaló csapatomnak, és az együttműködést még egyszer mondom, hogy olyan terv jelentést szeretnék elkészíteni, mely minden politikai véleményt megjelenít, és ennek érdekében remélem, hogy... Matta, illetve megkérdőjelezte, úgyhogy jelenleg is folyik a tárgyalás arról, hogy ki a, ki jogosult erre a jelentése. Ugyanakkor a titkárság nagyon jó munkát végez, és úgy tűnik, hogy majd is sikerül a státuszkót megőrizni, és magunknak megtartani a jelentést. Mag, Megginis asszony kapja meg először a szót, aki árnyék előadója ennek a jelentésnek. Előtt befejezzük a munkát, és ez nagyon nagy fegyelmet követel tőlünk hogy az irányelv kompetenciáján belül marad. Mi vagyunk a felelősek ezért, illetve hogy a mi, mi jelentésünk kell, hogy legyen ez. Remélem, hogy az elnök úr elmondja, hogy mikor születik majd de hogyha esetleg az IMCO az 53-as, nem az 54-es alapján szeretne belefolyni ebbe, akkor egossá kell tenni az időrendet, illetve azt, hogy a tagállamok hatóságainak milyen jogosultságokat adunk, és milyeneket nem. Köszönöm. E, myśmy udzielili odpowiedzi e, pani przewodniczącej konferencji przewodniczących komisji gdzie bardzo jednoznacznieśmy się odnieśli do... Igen, hát világos választ kaptunk a szakbizottsági elnökök konferenciáján. Mindenről beszéltünk, a, fele, a az illetékességtől kezdve az idő problémákig, és a tartalomról is. Úgyhogy most tovább írjuk a jelentést. Természetesen még több érvel is szolgálhatunk, hogyha szükség van erre. McIntyre asszony, a szó. Um. Köszönöm szépen, elnök kompetencia, és ez, ezért fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk, részben azért, mert véleményem szerint ennek a bizony ezt a jogszabályt megvalósítsuk és elérjük a megszületését. Valószínűleg én jobban oda vagyok ezért, mint bárki más, mert én szeret figyelembe vételre került a javaslatban is, ami előttünk van. Tehát én nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és nagyon sok bizottsági nyilatkozatot olvastam, és azt hiszem, hogy egy, amit mindenképpen ki kell emelni, hogy kilenc ez az egész kérdés. Hojbus asszony következik. Köszönöm szépen, számomra is nagyon fontos, és támogatnám Castro urat. Az, ez fontos az, hogy agri téma maradjon, és amit a bizottság nem nagyon vett figyelembe, az pontosan az, hogy a mi feldolgozóinkkal nagyon szoros a kereskedők kapcsolata, de ugye azt látjuk, hogy a feldolgozók és maguk a termelők között is vannak problémák. Nagyon sok olyan gazdálkodó van, akik kis gazdálkodók és nagy feldolgozóknak szállítanak be, és akkor itt merülnek fel a problémák, és pontosan ezért nagyon fontos, hogy agri illetékességű jelentős jelentés legyen, és nem lehet a kompetenciánkon túllépni, de azért arra rá kell majd mutatni, hogy az is probléma, hogy az élelmiszeripar területén milyen magas szintű a piaci koncentráció, és ezért nem lehet jelleget. Col kollégája szó. Grazie, Presidente. És a egységes piac érdekeit is szolgáljuk, hiszen a mezőgazdaság és élelmiszeripari termelők itt tisztázó kérdésem van a bizottságtól hiányzik az általános definíciója a tisztességtelen kereskedelmi, kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, ugyanakkor él már ilyen fogalmakkal. Másodszorban a kereskedelemre. Ezzel azt hiszem, hogy egy kockázatot hozunk létre, hiszen a multik könnyen kibújnak majd a, szán, a szabályozás alól, és <clears throat> éppen ezért azt gondolom, hogy bármilyen EU-ba bejegyzett, vagy nem EU-ba bejegyzett um, cég, hogy a kis és a közép cégeket is védjem. Ehhez pedig arra is szükség van, hogy um, mindenfajta adminisztratív terhet csökkentsünk, és... Katajnán asszony, szó. Köszönöm szépen az ALDE frakció nevében Nagyon fontos ügyről van szó. Már 20 tagállamban létezik az élelmiszerellátási lánc tekintetében jogszabály, és ez megkönnyíti az EU-s jogszabály meghozatalának lehetőségét. A harmonizáció ugyanakkor a közös piac működni úgy, hogy közben megfelelően tudjanak, meg tudják védeni magukat a nagy kereskedelmi láncokkal szemben, egy erős hatóságra van szükség, amely, hogyha kell, anonim bejelentésekkel is dolgozik. Fontos ennek a lehetősége a jól működő élelmiszerpiac. De biztosítani kell azt is, hogy a harmonizáció hatékonyan működhessen az egész piacon. Végezetül az irányelv nagyobb mennyiségű cégre kellene, hogy kiterjedje, mint a javaslat. Ezért azon kell gondolkoznunk, hogy a hatályt esetleg a közepes cégekre is ne terjesszük -e ki, az élelmiszer cégek, kiskereskedelmi cégek számára, hiszen a kisebb tagállamokban nem minden ilyen cégre terjednezni. Köszönöm, Kálték képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak úgy érdemes az Agrinak ezzel az ügyel foglalkoznia, hogyha kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy megerősítsük a helyzetünket. Amikor Hogan biztos itt járt a bizottságban, akkor már beszéltünk erről, és megkérdeztük, hogy miért nem határozottabb a fellépés, azt mondta, hogy egy olyan pozícióból indulnak ki, ami lehetővé teszi a társ döntéshozóknak, hogy együttműködjenek a stratégia, amit a bizottság alkalmazott, ezt el kellene fogadnunk a kihívást, és fontos, hogy ez a jelentés olyan legyen, amire nekünk van szükségünk, és a gazdálkodókat vigye a nagy vállalatokkal szemben. Sajnos azonban itt nem látjuk azokat a garanciákat, amik szükségesek. Ezek nagyon is minimális szinten jelennek ez meg, és a gazdálkodók csak minimál költségeket kapnak a munkájukért. Tehát fontos, hogy legalább az előállítási költségeiket megkereskedők vagy a forgalmazók azok nál nyitott kapukat döngetünk. Nekem úgy tűnik, hogy őket nem nagyon érdekli az, hogy mi is tört, hogy könnyítsünk a beilleszkedésekkel, amikor ne legyenek olyan szerződések, amelyek kiskapukat nyit. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Tisztelt elnök úr, jelentéstevő úr, nyilvánvaló a jelentés tartalmát illetően, hogy ez a mi Bizottságunknak a szekterülete, ahogyha élelmiszer láncról van szó, pillanatban történő lemondásokkal, szerződés módosításokkal is foglalkozni kellene, különösen amikor a vásárló visszamenőlegesen és a szürke lista alkalmazása, illetve hogy egyéb gyakorlatok, amiket az irányelvben kezelni kellene. A hatástanulmány vállalat és a fogyasztók között egy elvitiltást fogalmaz meg tudhatjuk-e azt, hogy milyen döntés, hogy miért csak minimálistát veszünk itt figyelembe? Felvetődik a kérdés, hogy ezt a két megközelítést miért nem lehetett volna összekapcsolni, mert az emberi intelligencia határ nagy lehetőségeket nyit ez meg. A másik kérdés pedig az a megközelítés, ami a versenyfőigazgatóság közgazdásza vezetett be, az erőviszonyok kérdése az és az államoknak a függősége, illetve a vevő és nem kellene abból meríteni, például a szürke listával kapcsolatban. Például egy függő helyzetben lévő beszállító sokkal ö, könnyebben elfog erőhelyzetekre, erőviszonyokra. A másik a márkakereskedők, amik kell ugyancsak fontos foglalkozni, és felveti a kérdést a gazdasági domináció uralkodó helyzet kialakulását. A termelő és a fogyasztónak a nem tiszteletben tartása az. Kérdés bizonyos tagállamok számára különösen fontos, és remélem, hogy jó munkát fogunk végezni a dokumentum tejkvótákat, és amikor válságba zuhantunk. Én hiszem, hogy egyedül a mi szakbizottságunk. Köszönöm szépen, elnök úr, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Ekasztró úr mondott. Ugyanakkor másfelől nehéz a helyzet, segíteni kell ezeken az is fontos, eh, hogy eh, jó dolognak tekintsük ezt az egészet, mert így most az ágazatnak van egy olyan dokumentum, ami tíz évre rendezi a dolgokat, és láthatjuk, hogy az alkalmazási hatály nem csak a kis eh, vagy a nagyvállalatokra vonatkozik, hanem a másik a kötelező jelleg, ezt nagyon nehéz kimondani spanyolul, ezért fontos, hogy írásos szerződés legyen a felek között, hát amivel ugyancsak foglalkozni kell, ennek, ebben a szabályozásban van a helye. Schreier asszony szó. Hollandiában a szupermarketek kétszer, sőt néha négyszer annyit fizetnek, mint régebben, a kiskereskedelem tehát nagyon fontos szerepet játszik, de a gazdálkodók számára ez azért fontos, mert vannak bizonyos megállapodások, amiket megköthetnek, előre kell fizetni, viszont a bankok ide bevonása azt jelenti, hogy ez a gazdálkodók hátrányára jár. És most az IMCO próbálja megszerezni ezt az egészet, hiszen az IMCO nem a fogyasztók érdekét védi igazából, nem úgy volt eddig is, hogy a ö, szupermarketek gyakorlatilag a fogyasztókra hivatkozva próbálják a gazdálkodóknak kifizetett árakat minél alacsonyabbra nyomni. Nem is a fogyasztókat védik, ö, nekünk most fontos, hogy megvédjük a gazdálkodókat. Az a fontos, hogy a multinacionális vállalatok hatalmát korlátozunk, mert egyelőre ők döntik el, hogy mi kell, hogy legyen. Ezen kívül irányelvről van szó, nem rendeletről. Kár, hogy ez a formája a jogszabálynak. Delai képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány azzal, hogy a irányelvet fogalmazunk meg, ahelyett, hogy rendeletet csinálnánk, mert nem harmonizálunk egy olyan területet, ahol éppen, hogy harmonizációra lenne szükség, mert ugye multinacionális vállalatokról beszélünk, én nem igazán látom, hogy ez az irányelv hogyan fogja megoldani a problémákat. Négy gyakorlat van problémákat, amivel szemben állnak a gazdálkodók, és én nagyon jól tudom, hogy miről beszélek nem belevenni valamennyi szereplőt ebbe az irányelvbe szerintem szur, szürreális, mert majd ennek most dominó hatása lesz, és ki ebben az egészben a gyenge láncem, meg támogatni fogom a jelentés készítőket a fontos munkában. Ennyi, köszönöm. Desz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Paulo de Castro-nak, hogy dolgozik ezen a jelentéstervezeten, jó helyen van nála ez a tervezet. Köszönöm a bizottságnak is a munkáját. 14 éve várunk a parlamentben, hogy a bizottság előrúkoljon a javaslattal. Nem is vagyok olyan félénk, mint egy-két kollega. Én ott voltam a fronton, amikor a roaming díjakat megtámadtuk. Ha nem kezdtük volna, mind a mai napig is még perkálnánk a roaming díjat a telefonszolgáltatóknak, szóval ne, ne féljünk ennyire. Januárban itt Brüsszelben egy fényképet vettem fel. Egy uh, liter tejér 2 euró 35 centet, már pedig hát a gazdálkodó mennyit kap 30, max 50 centet, és egy-két nap múlva két erót kaszál le a nagykereskedő, illetve a kiskereskedelmi cég. Hát ez felháborító a termelő irányában, és igazságtalan a fogyasztó irányában. Persze a kereslet és a kínálat határozzák meg az árat, de mégiscsak úgy kell módosítani a helyzet, hogy világos célkitűzések legyenek, csökkentsük meg a, a listába vételi díjakat, illetve szüntessük ezt meg, hiszen itt mind a kiskereskedelem voltak éppen zsarolja a termelőket. Köszönném a bizottságnak, hogyha ennek a figyelembevételével módosítaná a javaslatát. Köszönöm szépen. Flanagan képviselő, tessék. Köszönöm szépen mindazt, ami idáig elhangzott. Azt hiszem, hogy érdekes volt Egnyú kollégát hallani, hogy a szupermarketok nem engedhetik meg, hogy ez így folytatódjék, hiszen aztán eltűnnek a föld színéről. Ez egyszerűen folytathatatlan, ez egy gyakorlat. És arra a kérdésre, hogy miért rendelet és nem irányelv, hát európai szintű problémáról van szó. Egyetek otthon, azt mondom, hogy emlékezzetek a roaming díjakra, és azért választottuk ezt a jogi formát, mert máskülönben nem működött volna a roaming díjak eltörlése. Éppen ezért ezen a területen is rendeletet kell megfogalmazni, elfogadnunk máskülönben a szupermarketek beszélünk kocsiról, vagy hajszárítóról, nem élelmiszerről beszélünk, ez egy rendkívül kényes termék, az egész élelmiszer ellátási láncot le kell fedni. A megengedhetetlen, hogy a kiskereskedő fölöszel a nyereséget is, a de bizony nem volna rossz, hogyha a gazdálkodók is hallatnák a hangjukat ebben a kérdésben. de hát nem nagyon látom, hogy a gazdálkodók európai szinten csúcs szín... vagy azt mondja, hogy a szakbizottságunkon kívül milyen ellenzékbe ütközik eh, e, hat, e szabályrendszer hatájának kiterjesztése. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm Dekasztoró úrnak, hogy bevezetett a dolog rejtelmeibe. Számunkra a bizottság számára teljesen világos, hogy hogyan akarunk fellépni. Pedig hány éve dolgozunk, és erről zajlik most a vita. Ne felejtsük el azt sem, hogy nem csak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tervezetéről van szó, hanem sok más tervezetről, amelyek például az élelmiszerellátási láncban a gazdálkodók a 152. cikkének módosítása is erre tört. Ezt önök már megtárgyalták. Ezen felül a piaci megfigyelőhely és a transzparencia um, és a transzpénz a piaci megfigyelő helyét megerősítjük, annak érdekében, hogy a piac átláthatóbb legyen szolgálják. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok mindig a kisebb eltérhet a jó kereskedelmi gyakorlattól, és eltérhet a tisztességes megállapodás elveitől. Ez kézenfekvő, hogy ez így van, de mi ezt egy politikaibb kontextusban kell, hogy megjelenítsük, és ezt tettük itt a parlament 2016. júniusi állásfoglalását keljük, és fontos politikai támogatást adott számunkra. Hogan biztos a mezőgazdasági task force-ot is felállította, innen is egy csomó fontos gondolat áradt felénk, amelyeket mi... Persze a gazdasági kontextusról sem szabad megfeledkeznünk, a piaci orientáció fele lépünk tovább és tovább, és ez pedig szükségesé teszi, hogy modernizáljuk a gyakorlatainkat, és szóval az egyik legfontosabb mezőgazdasági szereplő vagyunk, ehhez is igazításokat kell eszközölni. A árvolatilitás, az áringadozás is egy olyan jelenség, amelyről nem feledkezhetünk meg, és mindent meg. Az EUMF 43. cikke adja a jogalapot, a jog eszköz pedig egy irányelv. A bizottság hosszan gondolkozott ezen, amíg így döntött. A célunk az, hogy főleg a kis és közep vállalatében is minimum védelmet szeretnénk adni a tiltott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok listájá közétételével, és egy eh, minimum eh, felhatalmazást szeretnénk adni a tagállamoknak, hogy eh, maguk is ezt a listát kibővítsék és koordinálják az munkájukat szebb menően is szabályozhatják ezt a területet, hogyha ez a szándékuk. Ez az ő ö, döntési körükbe tartozik, de ezt mindig meg kell vizsgálnunk majd a tárgyalások során. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok közül csak négyet sorolunk fel expressis verbi, hogy a többi szereplővel, illetve a társjogalkotóval való eh, társjogalkotókkal való tárgyalásaink során ezekről a gyakorlatokról is vitát nyithassunk. Nagyon fontos eleme a javaslatnak séges akkor bizalmas kezelés alá kerüljenek. Mi több, a tagállami hatóságok saját kezdeményezésben vizsgálatokat indíthatnak majd el, és tagállami hatóság lenni annak érdekében, hogy mindenki számára látható legyen, milyen döntést hozott a hatóság, milyen bírságokat szabott, vetett ki. Persze a tagállamok illetékességgel és hatáskörre rendelkező ható jelentéseket készít majd el, de igazából bizakodó vagyok, hogy egy jó jogszabálytervezetet készítettünk el, amely egy konstruktív eszmecserének alapját adhatja meg, amely végezetül segít abban, hogy ezeket a problémákat kezeljük, és így köszönjük önnek, bizottság. Most pedig az előadónk kap még szót, de előtte én magam is még elmondom, hogy azt hiszem, hogy az élelmiszerellátási láncban jobb párbeszédre is szükség van. Persze, jobb tejpiaci válság. A termelőket, a feldolgozókat és a kereskedőket mind leültettük egy asztalhoz, mégpedig eh, itt eh, a szakbizottságban, hát a szakbizottságban egyesek nem akarták a kereskedőket meghívni. Hát milyen párbeszéd volna ez, ha őket nem hívjuk meg? nem lehet kell, és csak így tudjuk hogy gyors megoldásokat megtalálni. Most pedig Dekasztró kollega kapszó. Tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. El... Milyen sok ellenségbe ütközhetünk ezzel az, ezzel az irányával? Éppen ezért fontos az, hogy ennen magunk ügyét károsítjuk, és végezetül pedig a fogyasztók ügyét károsítjuk. Valahogyan össze tudjuk foglalni, egy jövőképbe, egy vízióba tudjuk megjeleníteni, amely becsvágyó, nagyon becsvágyó, beszélt az Omnibus rendeletről, 18 hónapba tellett, amíg egy csodát bevégeztük. Azt hiszem, hogy itt kettős csodára van szükség, de végig is 7-8 hónap áll rendelkezésünkre, hogyha nem vesszük figyelembe ezt a szoros naptárat, akkor bizony elvérezhet az ügy, elveszíthetjük ezt az ügyet. Látni kell persze azt is, hogy nem a saját szakbizottságunk kezében marad az egész dosszié, és áj létezik. Hatályban van ez a 20 jogszabály. Tehát világos, hogy a tanács ban mind kompromisszumokra lesz szükség, és ezért jelzem minden kollégának, minden frakciónak, hogy figyelek a véleményükre. Köszönjük szépen, De Castro képviselő, De Castro kollega. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer ellátási lánc különböző szereplőivel is kapcsolatban maradjunk, párbeszédben maradjunk. Biztosítva így is, hogy ne habozzék fel az ellenállás ezen javaslat ellen. Fontos tehát, hogy párbeszédben maradjunk. Köszönöm az egész szakbizottságnak, köszönöm a bizottságnak az együttműködést, és már is tovább lépünk. A bizottság DG Agri képviselője ismerteti az Ukrajnából származó baromfi behozatal jelenlegi helyzetét. Igen, fájlalom, hogy gyorsítanom kell, hogy a gázra kell, hogy tapossak, már metaforikus módon, de bizony szorít az idő. Az avek a Kopa Kozsekával, az AVEK ugye a, a szárnyas ágazat képviselője, közösen kihangsúlyozták, hogy a szárnyas ágazatban komoly problémák jelentkeznek azért, mert egyre nagyobb mennyiségben importálnak szárnyas húst Ukrajnából. Komplex kereskedelmi megállapodást kötöttünk Ukrajnával. Nagyon fontos témával van dolgunk. Az AVEK eljuttatott hozzánk dokumentumokat, ezt mindenki megkapta az Agriban, azért, hogy tájékozódjanak. Itt a Malmström asszonynak, biztos asszonynak küldött április 27-i levelünk másolatát is olvashatják, amelyben kértük a kereskedelmi biztos asszonyt, hogy azonnal intézkedéseket hozzon az ukrán szárnyas hús behozatala ellen. A titkársággal tisztáztuk, hogy voltak éppen egy technikai problémával állunk szemben. Ugyanis létezik a vám szabályzatokban egy, egy fejezet, amelyben a szárnyas darabolt részekre terjed ki ez a, ez a fejezet, és az engedélyezett szárnyas behozatal kritériumait fellazították, és vannak olyanok, amelyekre nulla százalékos vám vonatkozik. Hát ez egy hiba, egy administratív hiba, de bizony az oda vezetett, hogy az ukrán szárnyas termelők, szárnyas hústermelők ráugrottak erre a lehetőségre, egy új értékesítési csatornát látva, orrontva. Itt és most célirányosan az európai piacot árasztják el ezzel a résszel, ezzel a hús résszel, mert, mert erre vonatkozik a 0%-os vám. Így darabolják, tehát direkt a csirkét. És ezzel voltak éppen elárasztották, kihasználva ezt a kiskaput a jogszabályban, ezzel voltak éppen elárasztották e darabolt csirkével az európai piacot. A dekta megállapodás érzékeny terméknek tekinti a csirkehúst, és most erre tessék a jogszabályban lévő kiskaput használják ki az ukrán termelők. Persze Ukrajnában a jogszabályok nem olyan szigorúak, mint nálunk, olcsóbb a takarmány, és ettől olcsóbban lehet termelni a húst. Azt kérvényeztük, hogy ma vitát folytassunk le erről, erről a kérdésről, és a bizottság adjon tájékoztatást ebben a kérdésben. Üdvözlöm Susanna Maracuelo asszonyt, aki az Ukrajnával való agrárkapcsolatok osztályának felelőse. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket a helyzetről, és mondja el nekünk, hogy aggájaink megalapozottak-e, vagy sem. Sőt, kérdezek valamit. Tényleg úgy gondolja, hogy az Ukrajnával kötött megállapodásban kiskapu mutatkozik, és ez károsítja a szárnyas ágazatot az Európai Unióban? Illetve szándékosan hagyták benne ezt a 0%-os tételt a megállapodásban, mi volt a szándék, vagy pedig itt egyszerűen egy kodifikációs hiba áldozatai vagyunk most. Tehát, hogy ezt a csirkedarabot most tényleg érzékenyen kell tekinteni, vagy nem, ez a kérdés, és kérdezem, hogy milyen politikai, valamint milyen technikai megoldással lehet ezt a problémát mi hamarabb megoldani, hiszen nagyon sok szárnyas termelő megélhetése forog kockán az Európai Unióban. Most akkor megadom a... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Juli, Luis Carajo, aki az állat származó termékek kell foglalkozó osztály vezetője most tájékoztatást fog adni az Ukrajnából importált szárnyas hús kérdéséről. Korlatilag három képünk van csak, úgyhogy rövid lesz az előadásom. Hát itt láthatók ezek a szárnyas darabok. A jobb oldalon azt látjuk, hogy normál esetben hogy néz ki egy csirkemell, illetve hogy hogy darabolják a csirkemellet. Ez az európai arány benne, és nagyon magas a piaci ára, és ezért a fenntarthatóság a versenyképesség fenntartása, illetve ennek a képessége nagyon sokban attól függ, hogy az európai gazdálkodók hogy tudják piacra dobni, illetve értékesíteni pontosan ezt a csirkerészt. A csirkemell értéke miatt, nagyon magas értéke miatt mindig is úgy szerepelt az Európai Unió kereskedelmi megállapodásainak kitárgyalásánál, mint érzékeny téma, és valóban az Ukra- Ukrajnával kit- kitárgyalt megállapodásban nem liberalizálták ezt a terméket. És kvóták alá esett. Azonban az, amiről most beszélünk, az a bal oldalon látható ö, csirkerész, amely szintén pontot eltávolítják, akkor normál mellhússá válik. Viszont ez a szent csonttal ellátott mell, és csirkefél, csirke mell, comb, felső comb, alsó comb, stb. És mindezekre a csirke részekre amelyeket normál esetben a szárnyas ágazatban használnak, vannak meghatározott megállapodási feltételek, de ez, ez, egy, e, ez, egy, ez más darabként szerepel, tehát nem illik egyik kategóriában sem, hanem a más rész kategóriájába esik, és ugye igazából ugyanarról a csirkéről van szó, csak mivel másképpen darabolják, ezért nézzük, akkor azt látjuk, hogy az Európába irányuló, Ukrajnából származó import az elmúlt években hogy alakult és a pirossal látjuk az kérdéses kérdéses termékre vonatkozó importot. Ugye korábban 16 óta hétszeresére ennek a bizonyos csirkerésznek az importja. Azt is látjuk, hogy a világos zöld eljelzett rész amely a ö, merre vonatkozik, a normál csirkemelre, és az azzal kapcsolatos kvótára, és azt látjuk, hogy ez nem változik, azt mindig kitöltötték az ukránok, és ez volt az a kvóta, amelyet véleményünk szerint a piacaink fel tudnak venni, és emiatt ezt garantáltuk az ukránok számára. Az lá, ezen a, az ábrán azt látjuk, hogy az elmúlt évben pontosan ez a szárnyakkal ellátomára. Az lá, ezen a, az ábrán azt látjuk, hogy az elmúlt évben pontosan ez a szárnyakkal ellátott mell hogy alakult, illetve ennek az importja hogy alakult, és azt látjuk, hogy hogy a havonta imp exportált mennyiség havi ezer tonnáról indult 2017 elején, és milyennek voltak a számok, és az utolsó dián pedig azt tudom megmutatni, hogy mindez aztán megváltoztatta magát a kereskedelmi egyensúlyt is az Európai Unió és, a, és, és Ukrajna közötti szárnyas kereskedelmen belül. A világos helyzet alakult ki, hogy ahhoz képest, hogy 2014-ben még a szárnyas területen pozitív kereskedelmi mérleg létezett, most már negatív ez a kereskedelmi mérleg gyakorlatilag négy év után, és, és ugye a részeknek mondhatók, és mindez a fordulat annak köszönhető, hogy új módon darabolják a csirke. Ezek az új módon feldarabolt eh, merészek, amelyek az Európai Unió szárnyaságazatára nagyon negatív hatással lehetnek. Mell, a csirkemell az Európai Unióban érzékeny terméknek számít, a méremenő szabadkereskedelmi megállapodás nem liberalizálta ezt. Azt is elmondtuk, hogy ez az újfajta mell, darab, pontosan valószínűleg azért alakult ki, és azért kezdték idarabolni az ukrán szárnyas kereskedők a csirkék, hogy megkerüljék a szabadkereskedelmi megállapodás által adott kereteket. Megkértük az ukrán hatóságokat, hogy közösen próbáljuk meg az adott kereskedelmi megállapodás figyelembevételével tárgyalni ezt az ügyet. Egyelőre gondolkodnak a válaszon. Hogyha egyetértenek abban, hogy valóban meg kell tárgyalni a helyzetet, akkor meg fogjuk kérni a tanácsot, hogy engedélyt adjanak arra, hogy a méreható szabadkereskedelmi megállapodást módosítsuk. Addig egyelőre informális csatornákon folyik tovább az eszmecsere. Javasoltuk az ukránoknak, hogy a jövő héten legyen egy Akkor most elkezdődik a vita. Először Schreier asszonynak adom meg a szót. Tessék. Ja, voorzitter, excuus dat ik eh, net niet het eh, hele uitleg heb gehoord vanuit de commissie. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság beszámolóját. Hallottam a holland rád, hogy sikerül bezárni ezt a kiskaput. Hiszen egyértelmű, hogy itt visszaélnek, a jó kell csukni. Házálkam késő képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, nem csak a szárnyas húsimportjának, hanem a olyan öm, ketrecben tartott csirke tojás importnak, amely ketreceket az Európai Unióban már régen tiltják hatalmas mennyiségű csirkehús, és a jogi megoldást, hogy ezt az, ennek az importnak gátat vessem. Ez tisztességtelen import, tisztességtelen verseny teremt a belső piac. Erre nem vonatkozik vám, és akkor vámmentesen lehet behozni. Hát sokkal okosabb van azt mondani, hogy nem hozhatjátok be egyáltalán, hiszen nem szerepel a taxatív listán. De hát van ilyen taxkezünk a jövőben kötendő szabadkereskedelmi megállapodások keretén belül, én nagyon hí, nagy híve vagyok a szabadkereskedésként vágják a húst, vagy másként vág az agyuk. Köszönöm szépen, valóban ez egy probléma. Nagyon jól elemezte a problémát a kérdésében. Bizonyos normáktól tértünk el, amelyek a kereskedelemben érvényesek kellene, hogy legyenek, és egy kibúvót találtak, igen, csavaros aggyal. Mondták, másként vág az agyuk, hát megtalálták ezt a kibúvót, hogy másként vágják a csirkét. De a problémának egy bizonyos léptéket kellett elérnie azért, hogy végezetül hozzánk forduljon. De a problémának egy bizonyos léptéket kellett elérnie azért, hogy végezetül hozzánk forduljon. Elnézést, elnök úr, jelent ez, hogy itt van egy kis kapu, de amikor Nagy-Britannia az Uniával bizonyos szerződésekről tárgyal, akkor hasonló problémák vetődhetnek fel. Kicsit cinikusnak tűnik mindez, de hát a hús, a csirkeipar az egy van nagyon alacsony adások és egyebek sújtják a csirketermelőket. Ezek nagyon sokba kerülnek, nekik, mert nagyon munkaigényes tevékenység. És jönnek még mellé a melléktermékek, vagy a mellékhatások, hogy az Ukrajna még exportálhatja gyakorlatilag a különböző cereáliákat is. Az a kérdésem, hogy meddig fog ez így tartani, ez, hány éves ez a megállapodás? Öt éves? Van ennek valami vége? Vagy ezt egyszerűen csak így le kell nyelni? és felvetődik a kérdés, hogy mit lehet ezzel tenni. A VTO megengedi, vagy megengedheti az uniónak, hogy leállítsa ezeket az importokat, hogyha bizonyítani tudja az unió, hogy az emberi egészségre ez ártalmas. Esetleg meg lehet magyarázni, hogy ezek a csund darabok az embernél, ha lenyeli, akkor veszélyt okoznak, Eh, mert ugye évek óta mondják, hogy a legjobb az Unió, aki a WTO-ban hatásosan tud tárgyalni. Köszönöm. Gabonával jelentkező, gabona kapcsán jelentkező probléma majd még a figyelmünk homlokterébe kerül. Ukrajnából, ahol kiterjesztették a vetési felületet, nagy gabona exportőr lesz itt, és minőségű. Hogyha itt befektetéseket gyakorolnak, hatalmas átlagot lehet elérni, Lengyelországban ez pedig egy probléma. Bódintottuk rá. Karski úr, tessék, parancsoljon Karski úr. prawej. Świetnie, dziękuję. Panie Przewodniczący, hogy itt egy jogi kiskaput használtak ki, és hogy elég csavaros eszők voltak. Ez mindig az. De minden egyes jogrend, amely valamit ad maga magára, a maga értékére, egy jogszerűtlen. Általában létezik egy ilyen mechanizmus, amelyel segíthetünk magunkon. Ezért tehát kérem a bizottságot, hogy elemezzék a helyzetet, vizsgálják meg, milyen lehetősége a rendelkezésünkre, hiszen ezzel az fellépéssel voltak éppen a megállapodás szellemét játszák ki. Tényleg ez csavaros eszű, és hát rossz szándékú. Értem én, hogy nagyon gyorsan kellett ezt a szabadkereskedelmet most felhasználhatnánk. Köszönöm szépen! Jelzem csak, hogy Karski úr jogász professzor, ezt hallhattuk. Nem lepesználtak ki két-három napig. Aztán bezárták a kiskaput. Gyakran egyéb iránt játszanak itt vezető szerepet. Remélem nem értenek félre. Ukrajnának segítségre van szüksége, és mi segítsünk is nekik. De, és most jön a nagy de. a segítség az ukrán piacot kell, hogy segítse, de nem szabad tegye tönkrem. Schreier asszony, van egy kérdésem a bizottsághoz. A bizottság képviselőjéhez. A szabadkereskedelmi megállapodások milyen határokba ütköznek, milyen korlátozásuk érő betartását. Egy szóval van előttünk Köszönöm szépen. Akkor a képviselők mindannyian hozzá tudtak szólni. Most megkérem a bizottság képviselőjét, hogy foglalja össze a mondottakat, és válaszoljon az esetleges feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, megpróbálom megtenni. Elnézést, csak fölteszem a szemüvegem. Tehát először is a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban nem kell aggódni, minden nemzetközi megállapodás leellenőriztünk, amelyeket kitárgyaltunk és jóváhagytunk, és semmelyikükben nem találtunk olyat, amely szerint a más darabok, a más csirke darabok kategóriája kikerült volna a vám tarifák kötelezettsége alul, úgyhogy más ilyen nemzetközi megállapodás nincsen. Aztán a Szante főigazgatóság sokkal ö, okosabban meg tudja majd válaszolni, hogy ennek vannak-e egészségügyi kockázatai. Minden esetre a ö, jogi elemzése annak, hogy most milyen lehetőségeink vannak, természetesen megnéztük ezt, és számunkra az a legjobb lehetőség, hogyha Ukrajnával a méreható szabadkereskedelmi megállapodás keretein belül tárgyalunk ki egy megoldást. Hogyha ez nem lehetséges, akkor nagyon gondosan meg kell nézni, hogy milyen alternatívák vannak még a helyzet kezelésére. Kollégámnak adom most át a szót. Jó, igen, talán még egy tisztázó kérdés, illetve tisztázása pozitív lista ra vonatkozó kérdésről. Igen, pozitív a lista tehát gyakorlatilag itt az van, hogy van csirke, egész csirke, és akkor utána pedig az általában kereskedelmi forgalomban lévő csirke darabokra vannak különböző meghatározott sorok, amikor ilyen darabolással állunk szembe, amely az általában standard módon darabolt csirkétől különbözik, akkor nagy, problémá, nagy probléma van előttünk, ugyanis ez egy új ö, darab, amely egy olyan kategóriába kell, hogy essen, amiben az összes olyan darabok vannak, amik a standardnek nem felelnek meg. És ahogy kollégám, eh, kollégám is elmondta, ez csak ezzel az Ukrajnával kitárgyalt miért esnek miért estek liberalizáció alá annak idején. Hát nagyon alaposan megnéztük, hogy a, hogy a vámdarab nem volt, akkor még ilyen módon nem darabolták a csirkét. Most az, hogy újfajta módon darabolják, sajnos emiatt állt elő ez a típiák, hogy az Európai Unió szokta kitárgyalni a legjobb, a világon a legjobb kereskedelmi megállapodásokat, de hát az, hogy az Ukrajnában ennyire súlyos a korrupció, az is sok mindenre rámutat. Srájke kolléga. Én úgy gondolom, elnök úr, hogy sok más üzenetet is hallunk, amik egészen más dolgokról szólnak. Szeret